proszę państwa rozpoczynamy popołudniowe nos a délutáni ülésünk következik itt az Agri szakbizottságban. Ez egy különleges alkalom. Egy igen fontos téma az, amiről beszélünk. Néhány speciális problémával foglalkozunk, rengeteg vetülete van, és ezért szűk az idő is. Ez a kezdete az új ciklusunknak, amiből következően észszerűnek tűnik, hogyha szakbizottságunk tagjai számára szervezünk egy ülést, amely a kap reformjával foglalkozik. Ez az, amit döntöttünk. Meghívtuk Pleva urat, Baszkó urat, és hát jó néhányukat még. Azt az Európai Bizottságtól, a, a mezőgazdasági főigazgatóságától e, felkészültek egy néhány előadással, ezek a reformot vizsgálják, az kap reformját. Természetesen ezt ők kiegészítik a már megkezdett átültetés során szerzett tapasztalatokkal. Számunkra úgy vélem, hogy ez egy rendkívül fontos eredmény lehet, és lesznek a, olyan képviselők, akik ismerik a rendszert, tehát vannak olyanok a képviselők körében, akik, mint Kapuló Santos Ordan tanul, már jelentéseket is írtak, tehát nyilván ismerik az anyagot, és talán nem minden újdonság, amit ma hallanak, talán el is mondják az eddigi tapasztalataikat. a, mit mondtam, az Agri főigazgatóság képviselői jöttek el, a legmagasabb szintű képviselőkről van szó. A programot valamennyien láthatták, az említett napi rendszerint fogunk eljárni. Gyergyi Bogdan Pleva úr tart egy általános bevezetőt először. Természetesen őt mások is követik majd, de először Pleva urat üdvözlöm. Nyilvánvaló, hogy az előadások után lehetőséget kapnak kérdésekre is. Köszönöm szépen tehát még egyszer, hogy elfogadták a meghívást, és megszervezték velünk együtt a rendezvényt, illetőleg készültek az előadásaikkal. Pleva úr, parancsoljon! Tehát, mint mondtam, a napirend szerint haladunk a továbbiakban. Köszönöm szépen, elnök úr! Igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy a mai napon a kollégiummal együtt lehetőséget kapunk arra, hogy bemutassuk a legfontosabb elemeket az új közös mezőgazdasági politikából és a végrehajtás során jelentkező kihívásokról szeretnénk beszámolni. A 90-es évek óta jelentős változások figyelhetők maga kapon belül. A magas támogatások, a, határ, a védelem eh, területéről elindulva egy más rendszer, az ösztönzés rendszere felé indultunk el A kérdés most az, hogy mennyit termeljünk miből. Ez volt valamikor a felvetés, a mennyiség, most pedig a termelés körülményeit is figyelembe vesszük. A gazdáknak segíteni szeretnénk, hogy a piac jelzéseit jobban vegyék, erre reagálni tudjanak az európai mezőgazdaság a globális versenyben kell, hogy helytálljon, és ehhez szeretnénk szakpolitikai segítséget nyújtani. A progresszív alkalmazkodás eh, a kívást jelentő környezetben eh, az úgynevezett konzultációs eljárás keretében valósulna meg. Az Európai Bizottság az javaslatát a miniszterek tanácsának bemutatta. Ott született meg a végső döntés rendszerint. Ez a konzultációs eljárás lényege. Az elmúlt parlamenttel konzultációkat folytattunk, véleményt is készítettek itt az Európai Parlamentben erről amit nem minden esetben vettek figyelembe. A legut volt valamikor a helyzet. A, a legutóbbi kap teljesen új intézményi keretek között valósult meg 2010 óta, a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta az új rendes jogalkotási eljárás a parlamentnek központi szerepet biztosított a kap döntéshozatali rendszerében és folyamatában. Ez nagyon fontos következményekkel járt a reform keretében, vonatkozik ez a folyamatra, hiszen hosszabb és komplexebb döntéshozatali folyamat alakult ki, de vonatkozott ez az eredményre is. Ez a szakpolitikai folyamat eh, az EU 2014-2020-as pénzügyi keretének lefolytatása során került lebonyolításra. Ha összehasonlítjuk a korábbi finanszírozási keretekkel, akkor látjuk, hogy hogyan alakultak az árak az elmúlt időszakban 2014 és 2020 között stabil, stabilak a kiadások ezen a területen. A jelenlegi pénzügyi és gazdasági rendszerben viszont azt tudjuk mondani, hogy egy ambíciózus mezőgazdasági politika az összes európai kiadás 37,5%-át éri el, mint mondtam, 2014-2020 között. Az Európai Bizottság megvizsgálta a meglévő szakpolitikai keretet, és gazdasági, területi és környezeti kihívásokkal szembesült Ebben az LMB elemzésben három fő célt határoztuk meg. Egyrészt az élelmiszerellátás biztonságát akarjuk javítani, ami azt jelenteni, hogy az ágazat szerepének segítünk állni a folyamatosan változó kihívásokra a piacon. Másodszorban a hosszú távú fenntarthatóságot szeretnénk biztosítani oly módon, hogy a fenntartható gazdálkodást erősítjük a természeti erőforrások területén. Harmadszor pedig szeretnénk hozzájárulni a szociogazdasági, a társadalmi gazdasági körülményeket jobban figyelembe venni. Igyekszünk ezeket a célokat megvalósítani, oly módon, hogy a három eszközt, a közvetlen kifizetést, a közös piaci szervezetet eh, és a vidékfejlesztési politikát eh, tartjuk szem előtt. A kollégáim részletesen bemutatják eh, ezeket az eszközöket, illetőleg a horizontális rendelet tartalmát. Most szeretnék néhány fontos elemre kitérni a reform kapcsán. a közvetlen kifizetések témája. A közvetlen kifizetések továbbra is a legfontosabb szakpolitikai eszközt jelentik a pénzügyi területen. Ezek mintegy 80%-át adják a kap költségvetésének. A közvetlen kifizetések fennmaradnak, és fontos szerepet kapnak a gazdaságok túlélésében ez egy megbízható jövedelem részt jelentenek a termelők számára. A legutóbbi reform fontos lépést tette a historikus vagy a történelmi kifizetési rendszertől egy a valóságon alapuló új rendszer. Ez attól függ, hogy ki mit választ. Az új architektúra, amely a közvetlen kifizetéseknél megfigyelhető, a kö kötelező szintből indul ki, és egy átfogó szintet jelent. És ide jön még a fiatal gazdáknak nyújtott kifizetés, és ez valamennyi tagállam számára kötelező jellegű. A tagállamok mellett vannak további lehetőségek is, tehát egyéb kedvezményezettek is részesülhetnek kifizetésekben, területek és ágazatok, annak függvényében, hogy van-e konkrét eh, igényük erre. Ez a, az önkéntes támogatás része, ahol, olyan területekre vonatkozik ez, ahol természetes nehézségek merülnek, vagy természeti nehézségek merülnek fel, és tagállamok önkéntes alapon a kis gazdáknak is nyújthatnak támogatást. A közös piaci szervezet megváltoztatásával az EU versenyképességét kívánjuk erősíteni a mezőgazdaságban. A legfontosabb változás az, hogy megszüntettük a termelésre vonatkozó szigorításokat és megkötéseket. Létrehoztunk egy válságkezelő rendszert, az úgynevezett kvóták, a híres kvóták megszűnnek, vagy már meg is szűntek mindeddig az is a termelők maguk döntenek a piaci jelzések alapján arról, hogy mit termelnek és mennyit termelnek. az új politikai eszközök az élelmiszerlánc működését tekintve úgy jönnek létre, hogy a, bevonjuk a termelői szervezeteket, akik segítenek a végrehajtásban, illetőleg az ágazat közi szervezetek segítségére, igénybevételére is sor kerül. Utolrája, de nem utolsó sorban, ami a bevezetést illeti, szeretnék a vidékfejlesztésről is beszélni, nagyon általánosan természetesen. Ez a második pillért jelenti az a kapon belül stratégiai célokat jelenít meg, ezen belül nagyon konkrét célokat fogalmazunk meg. A jelenlegi finanszírozási koncepciót szeretnénk továbbvinni, mert ez sikeres volt. A tagállamok meghatározzák a bizottsággal együtt a több éves programjaikat, kialakítják a megfelelő intézkedéseket, és a saját konkrét igényeik szerint ö, tudják ö, elosztani a pénzt. Az új ö, szakpolitika azonban integráltabb lesz más EU ö, alapokkal. Itt egy sor új harmonizációs elemmel találkozunk majd az európai beruházási és strukturális alapok jobban vételre kerülnek, így jobban tudunk reagálni a régiók sajátos igényeire, és szinergiát tudunk kialakítani a különböző alapok között. Ezeket egyébként a nemzeti partnerségi megállapodásokon keresztül valósítjuk meg a hatáskörre rendelkező hatóságok bevonásával, és így tudjuk az általános stratégiát figyelembe venni. Pillanatnyilag tárgyalunk a tagállamokkal a konkrét javaslatok kapcsán a vidékfejlesztésen belül. Szeretném elmondani itt a rövid bevezetőmben, hogy a KAP reformja egy első tapasztalatot jelent az Európai Parlament és az Európai Bizottság között ezen a területen mi elég, elégedettek vagyunk az első tapasztalatokkal és az első gyakorlatokkal, de meggyőződésünk az is, hogy a jövőben az együttműködés tovább lehet javítani. Meggyőződésem az is, hogy az új Európai Bizottsággal, amelyet most hoznak létre, egy intenzív párbeszédet, még intenzívebb párbeszédet fogunk kialakítani, és koordináljuk az erőfeszítéseinket, hogy a jövő kihívásaira jobban tudjuk reagálni a mezőgazdasági szektoron belül. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen a bevezető szavakat. Pleva úrnak. Hmm, a további előadásokat halljuk. A napi renddel rendelkeznek valamennyien. Most a közvetlen kifizetésekről hallunk, és Baszkó igazgató urat kérem meg, hogy tartsa meg a előadását po tym będziemy mogli dokonać pierwszej serii pytań i azt követően pedig az első kérdéseket is feltehetik, igazgató úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a, ennek a prezentációnak a tárgya az az, hogy röviden áttekintsük a közvetlen kifizetések új rendszerét, tehát azon új rendszerről van szó, amely 2015-ben kerül majd bevezetésre a következő hat évre vonatkozóan, tehát lesznek itt új célkitűzések, illetve ezen kívül szeretném bemutatni a reform lényegét, gondolok itt például a külső konvergenciára, illetve arra, hogy a közvetlen kifizetéseknek milyen új struktúráját vázoltuk. És ezekre szeretnék részletesen kitérni. Nos, nézzük először is az új célkitűzésekről egy-két szót. Egy új rendszert vezet be ez a reform, melynek célja az, hogy három fő kérdésre kitérjen. Az első, hogy a hosszú távú életképességet biztosítsa a mezőgazdaság számára, ugyanígy az élelmiszerbiztonságot az Európai Unió számára, méghozzá úgy, hogy támogatást biztosít a bevételek, a jövedelmek stabilitását irányozza elő. Ez azt jelenti, hogy a természeti erőforrások fenntartható kezelését szeretnénk megvalósítani, és ebben kiemeljük a gazdálkodó szerepét. A termelő egyrészt a termelésben rendkívül fontos szerepet tölt be, de ezen kívül a környezetvédelmi kérdések esetében is nagyon fontos, illetve gondolok itt az éghajlatváltozással kapcsolatos dolgokra. Az új rendszer, a közvetlen kifizetések rendszerének célja az is, hogy területi fejlesztést biztosítson, tehát egyes területekre fókuszáljon, és itt a gazdasági tevékenységeket támogassa. Tehát nagyon fontos szerepet tölt be a vidékfejlesztés, a vidéki gazdálkodás. három fellépésnek köszönhetően hatékonyabb lesz ez a rendszer. Először is jobb a cél csoport meghatározása. Ez azt jelenti, hogy jobban tudjuk összpontosítani, koncentrálni ezeket a kifizetéseket, megtalálni a célcsoportot. Így az igényeknek is jobban meg tudunk felelni, például gondolok itt a fiatal termelőkre, vagy bizonyos területek különleges szükségleteire, igényeire, vagy a különböző méretű gazdaságok által felvetett problémák megválaszolására. Itt különösen a kis és közepes méretű gazdaságokra gondolok. Ez a rendszer hatékonyabb azért is, mert sokkal méltányosabb a közpénzek elosztása, tehát a támogatás elosztása. Itt konvergenciát látunk a tagállamok között, tehát ezt külső konvergenciának nevezzük, de a tagállamokon belül is, amelyet belső konvergenciának nevezünk. Itt használhatjuk az újrafelosztás rendszerét, illetve elméletét, és így egy kicsit méltányosabban, egyenlőbben oszthatjuk el a támogatást. A harmadik elem, amely megerősíti ennek az új rendszernek a hatékonyságát, ez a zöld kifizetések bevezetése. Ez egyrészt egyszerűsítést jelent, valamint a kondicionálás rendszerének megerősítését is jelenti. Ugye a kondicionalitás kapcsolódik a közvetlen kifizetésekhez, de más támogatásokhoz is, amelyek kapcsolódnak az Európai Unióhoz. Ez azt jelenti, hogy kevesebb jogalkotási elemmel kell számolni, a kondicionalitás feltételének való megfelelés során, de vannak egyéb aspektusok, amelyeket figyelembe kell venni, például a környezetvédelem. Ami a külső konvergenciát illeti, tehát a közvetlen kifizetések rendszerét mutatja be ez a táblázat 2020-as évre előirányozva, ezt összevetve a jelenlegi kifizetésekkel hektárokra lebontva. Itt lehet látni a zöld ö, zöld ö, oszlopokat, ez a jelenlegi helyzetek mutatja, a jobb oldali oszlop, ami, amely kék, a külső konvergenciával kapcsolatos döntést mutatja, tehát lehet látni, hogy ha nem is egységesítésről van szó, mégis egy kicsit harmonizálódik a rendszer a grafik, grafikon két különböző végén levő országokat megpróbálja egy kicsit harmonizálni a 2020-as esztendőig. Aztán, ami a közvetlen kifizetések új rendszerét illeti, egyértelmű hogy különböző rétegekből áll, illetve új rétegekből áll, vannak az összekapcsolt kifizetések, illetve vannak nem összekapcsolt kifizetések. Hat, hat új rendszert vezetünk be, ebből három kötelező, három pedig önkéntes jellegű. Itt van egy alapvető kifizetési rendszer, vagy a, az egységenkénti, egységes, területenként egységes kifizetés, az összekapcsolt kifizetések. A második rendszer, a zöld kifizetés, ez is kötelező, a harmadik szintén kötelező rendszer pedig a fiatal termelőket támogatja. Ezeket szürkével jelöltem. Három önkéntes rendszer van ezen kívül, az összekapcsolt rendszer, ahol az, az állami kifizetéseket is előirányozza olyan esetekben, ahol segítségre szorulnak a termelők. Aztán a második önkéntes rendszer a természeti ö, tényezők által sújtott, nehezebb helyzetben lévő területekre vonatkozik, illetve az, az utolsó ilyen rendszer az újraelosztás rendszere. Itt a kisebb és közepes méretű gazdálkodásoknak próbálunk segítséget nyújtani. Itt most nem szeretnék a különböző rendszerekre részletesen kitérni, azt látjuk tehát, hogy különböző rétegekből áll ez a rendszer, és a tagállamok a kisebb termelők számára külön rendszereket vezethetnek be önkéntes módon. Ez egyszerűsített már, ami az eljárást, illetve az ellenőrzést illeti. Nagyon fontos ez az egyszerűsítés a termelő számára, a gazdálkodó számára. És végül a harmadik elem, amelyet amely a legújabb eleme az ennek az, a közvetlen kifizetési rendszernek, ez a zöld kifizetési rendszer bevezetése. Ez kiegészíti a kötelező kötelező kifizetési rendszer. Ez egy nagyon fontos terület, hiszen a zöld kifizetések a nemzeti boríték mintegy 30%-át, a nemzeti kifizetések mintegy 30%-át képviseli majd. Aztán látjuk ezen a táblázaton, hogy a zöld kifizetések milyen fontos szerepet töltenek be. Itt egy globális stratégiához igazodunk a mezőgazdasági kifizetések területén. Először is építünk a kondicionalitás mechanizmusára, amely, a, amelyel állami támogatást nyújtunk. Három kötelező lépésre épít ez. Ezek nagy mértékben érintik a mezőgazdasági területeket az Európai Unióban. Itt éves szerződésekről van szó. Tehát itt a kondicionitás, a zöld kifizetések, illetve a vidékfejlesztés. Itt is sokkal célirányosabb a stratégiánk, megpróbálunk a helyi és területi igényeknek megfelelni. Tehát itt három külön területen látjuk azt, hogy megpróbáljuk zöld, zöldebbé tenni ezeket a kifizetéseket. Gondolok itt a kutatásra, az innovációra, illetve a tanácsadásokra. Ezen kívül a zöld kifizetésekre szeretnék még kitérni kicsit részletesebben a mezőgazdászok esetében Három lépésre van szükség. Az első az állandó zöld területek, illetve füves területek fenntartása, megőrzése. Fontos, hogy ezeket a területeket megőrezzük, illetve ezek aránya megmaradjon. Ennek a lépésnek az a célja, hogy hogy ezeket a füves területeket megőrizzük, és ezeket ne alakítsuk át más termelő területekre. Aztán a második ilyen fontos lépés a termény diversifikáció, és a harmadik ilyen lépés az ökológiai terület, Ez pedig azt jelenti, hogy mindegyik gazdálkodási területnek mintegy 5%-át erre a célra kell szánni, és a tagállamoknak lehetőségük nyílik arra, hogy eldöntsék, hogy milyen területet tartanak meg ökológiai területként. különböző modalitások képzelhetők itt el. A lényeg, hogy, hogy eleget tegyenek ennek a kitételnek, tehát a területek mintegy 5%-a ökológiai terület maradjon. Tehát láthatjuk, hogy ez egy három kötelező feladat a mezőgazdászok számára, a gazdálkodók számára, és ezt egészíti ki a, egészítik ki a többi lépések a második pillér keretében, a környezetvédelmi intézkedések, illetve a tanúsítványok rendszere. És végül még egy szót szeretnék szólni az ellenőrzésről, illetve az adminisztrációjáról ennek a rendszernek, tehát a közvetlen kifizetések rendszerének egy olyan rendszerről van szó, amely eddig bizonyította értékét, azonosítani kell a különböző mezőgazdasági területeket, ezeket megfelelően kell irányítani, illetve kontrollálni, és azt hiszem, hogy így biztosítható a közvetlen kifizetések rendszerének működése. Ezen kívül van egy másik dimenzió, amelyet 2018-ig folyamatosan kell bevezetni. illetve különböző rétegeket szeretnénk kialakítani az egyes gazdasági területek azonosítására. Ezeket e, EFA rétegeknek nevezzük. Ez is rendkívül fontos a zöldítés megfelelő irányításához. És zárásképpen egy-két szó szólnék még arról, hogy a mezőgazdaság számára a fenntarthatóságot biztosítja a közvetlen kifizetések rendszere. Gondolok itt a gazdasági kihívásokra, a társasági, társadalmi kihívásokra. Nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamok számára. és konkrétabban meg tudunk felelni az egyes különleges igényeknek. azt látjuk, hogy az új rendszer bevezetése a következő időszakban bizony kemény munkát igényel majd. Jelenleg most értékeljük a, azt, hogy a, az első szakaszban a tagállamok milyen visszajelzést adtak, illetve milyen döntéseket hoztak az új rendszer bevezetése kapcsán. Tehát van egy ilyen értékelés, egy felülvizsgálat, amelyre sor kerül majd az első év végén. Itt különösen nagy hangsúlyt helyezünk az administratív terhekre, illetve a termelés, arra, hogy a termelésre ez milyen hatással van, illetve a méltányosságot is megvizsgáljuk. Ebben az éppen áprilisban erre vállaltunk kötelezettséget illetve az úgynevezett EFA jelentés elkészül majd 2017 márciusáig. Ez az úgynevezett zöldítés fogja vizsgálni, megnézzük, hogy mennyiben sikerül a feltételeknek eleget tenni. Nos, egy-két szóban ennyit szerettem volna szólni a közvetlen kifizetések új rendszeréről, és köszönöm szépen a figyelmüket. Bardzo dziękujemy. Köszönöm szépen. Vaszkó igazgató úr, a napirend szerint most kérdés-felelet szakasz jönne, de azt kérem, hogy csak a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban tegyenek fel kérdéseket, hiszen utána majd a, a közös piaci rendtartásról, a vidék ki területekről fogunk beszélni. Maradjunk tehát most csak az eddig érintett témáknál. Először De Castro úr. Császú, sireformie. reformie poprzedniej Innanzitutto <clears throat> grazie. Grazie al direttore generale Pleva. Köszönöm szépen. Köszönöm én is Plera főigazgató úrnál még akkor is, hogyha el kellett mennie, és Baszkó igazgató úrnál köszönöm az egész csapatnak, hogy ma délután itt lehetünk. Nagyon sokat, sok munkát végeztünk, több mint 50 trilógus tárgyalás mögött van mögöttünk. Ez azt is mutatja, hogy jelentős munkát végez a parlament. Először az együttdöntési eljárásban mi magunk is részt vettünk. A szeminárium célja ma hogy az új képviselőknek megmutassuk egy picit talán, hogy mi az, amit eddig elértünk. Pleva főigazgató úr már helyesen mondta, hogy a Lisszaboni szerződés alapvetően megváltozta ennek a bizottságnak, szakbizottságnak a jellegét, munkáját, mert mi most felelősek vagyunk az együttdöntés alapján. Nem lehet ennek alapján egyszerűen csak a tartalmakkal kapcsolatban elmondani a véleményünket, hanem nekünk is döntéseket kell hoznunk. És ez az, ami a szakbizottság munkáját alakítja, meghatározza. A most hallott előadásnál egy picit mégis aggódni kezdek. Végrehajtottunk egy reformot, kvázi az ökologizálást hajtottuk végre, amelyben figyelembe vettük a mezőgazdaság elvárásait, a környezeti komponensei sokkal nagyobb figyelmet kaptak. De Baszkó úr előadása azt mutatja, hogy mennyire komplex ez az egész, és ez igazából riasztó, mert tulajdonképpen egyszerűsíteni akarjuk a, a kapot egyszerűbbé akartuk tenni, és a támogatásokhoz való hozzáférést is a gazdák számára egyszerűbbé akartuk tenni. Aztán a, tag, a tagállamoknak egy, valahogy ellenőrizni kell, amit alkalmaznak. a most elmondott szabályok és azoknak a részleteit be kell, hogy tartsák. Nem szeretnék most a tartalmakra külön kitérni, de azt hiszem, hogy most egy év múltán, az ökologizálás után, ha egy évvel tehát értékeljük a munkát, akkor az érdekes vitákhoz vezet, adott esetben korrekciókhoz, kiigazításokhoz. ha túl bonyolultak, komplexeknek tűntek a gazdák számára ezek az előírások. Ezeknek a lehetőségeit kérdezem majd az új biztostól is. Nikolson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megismételném azt, hogy nagyon érdekes eddig a beszélgetés, és nagyon jól, nagyon szép, amit a kivetített ábrán is látunk, ezt gratulálok. De azok, hogyha visszaemlékszünk azokra a hosszú-hosszú ülésekre, amelyeken részt vettünk, a rövidítésekre, amiket már rég elfeledtem, azok most újra az eszembe jutak hát mindig jó ezeket felidézni azt szeretném elmondani, hogy a legnagyobb probléma az az, hogy hogyan tudjuk mindezt megvalósítani lépésekbe, átfordítani. Tudják ez, hogy az emberek számára nagyon fontos, hogy azt tudják, hogy a jövő tavasszal mit tegyenek, de nem tudják a kérdéseikre a választ megkapni. Önöktől nem tudják megkapni a választ. Nem azért vagyok persze én most itt, hogy kritizáljak, tudom, hogy nehéz a munkájuk, de ugyanakkor meg kell, hogy mondjam, hogy nem kellene a döntésekről előtt fel kell feltenni azt a kérdést, megválaszolni, hogy a zöldítést azt valóban tudjuk, hogy miről beszélünk, például a a gazdasági, a gazdasági, a mezőgazdasági fókuszterületek, azok a, a mezőgazdasági a szántóföldek eh, is eh, oda tartoznak-e? Ezek azok a kérdések, amelyeket eh, nem, kap, nem kapnak, amelyekre nem kapnak választ a gazdák, és ezt személyes tapasztalat mondhatom. Hogyan értelmezni a végrehajtást, az új kap reform végrehajtását? Tudja-e garantálni azt, hogy nem lesz visszatérés nem lesznek olyan viták a számvevőszékkel, amelyek a múltban már előfordultak. Nem lesz -e, hogy azt mondják, hogy ez volt az előírás, és mégis rosszul hajtották végre? Ezek nagyon fontos kérdések, mert akkor, amikor szembesülünk ezekkel a kifogásokkal, akkor kell tudnunk a választ. Világosan szeretném megmondani, hogy a legnagyobb probléma, és tulajdonképpen óriási lehetőség ez a mai nap, hogy megoldjuk, hogy fel kell, hogy ismerjék, hogy aggódnak azok, akik szeretnék végrehajtani mindazt, amiről mi határozunk. Nem tudom, épp nem tudom túlhangsúlyozni. A zöldítés, a zöld területek, például onnan, ahonnan én jövök igazából, egyre kisebb, mert nincsen válasz a mezőgazdasággal kapcsolatos kérdésekre. Nem, a gazdák nem kapják meg a válaszokat. Lehet, hogy azt kell a végén, hogy mondjuk, hogy 12 hónapra el kell halasztani, és csak akkor tudjuk elérni azt, amit akarunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az elhangzott jelentéseket is, de az agrárreformok eredménye még akkor is, hogyha az együttdöntés folyamatában vannak, kétes. Kezdetől fogva óvtam mindenkit a frakciómban, el is mondtam, hogy ez, az, ez a, a Ez a screening, ez egy bürokráciai monster lesz, szörny szülött lesz, és valóban ez is lett a közös agrárpolitika sorsában ez a legszörnyebb, legborzalmasabb és a legbürokratikusabb dolog, amit a, amit a parasztjainkra az elmúlt öt évben ráereszthettünk. Ez Bajorország hozzájárulása az első és a második pillér programjához. Ez az, amit, amit ráöntünk a gazdáinkra. Remélem, hogy Csolos biztos nem lesz itt a következő öt évben. Ő volt a legrosszabb biztos, amióta van közös mezőgazdaságpolitika. Remélem, hogy a jelenlegi biztosok közül senki nem fogja átvenni ezt a kabinetet, mert ők is felelnek. Ez végrehajthatatlan ez a szöveg. Hát egy gazda hogyan hajtsa végre ezt a a, azt a programot kizárt. Átmeneti rendelkezésekre nyújtottam be javaslatot, hogy 2016-ra halasszák el a screeninget, azért mert tudtam, hogy az előírások addigra nem készülnek el. De még a mezőgazdasági szakbizottságban is leszavaztak és meg kell, hogy mondjam az előttem szólóhoz kapcsolódva, hogy ennek a kettőnek is csatlakoznia kellett volna hozzám. Előre látható volt a, a mi hivatalunkat egyszerűen bombázzák a gazdák a különböző hívásokkal, megkeresésekkel, mert nem tudják, hogy mi lesz addig, amíg a, a zöldítésnek a kivételeit nem mondják meg. Ez egy igazából elfogadhatatlan, hogy hogyan bánnak a gazdáinkkal. Valaki mondta, és igazat kell adjunk, majdnem 16 milliárdot fizetünk a gazdáknak, egy, és egy olyan művet hozunk létre, amit kritizálnak az Európa kritikus pártok joggal. Még drágában ezt nem is lehetne ezt megoldani. Egyszerűen lehetetlenség, hogy mit zúdítunk a gazdák nyakába. Miért kell ilyen bon, bonyolultra venni, de muszáj, hogy bonyolult, bonyolult legyen a szabályozás, ha hat különböző elemből áll. A következő időszakban fontos, hogy mondjuk a KAP szót töröljük. Ez már nem közös agrárpolitika. A gazdák már úgy érzik, hogy semmi közük, köze mindannak, amit rájuk elő, számukra előírnak a közös agrárpolitikához. Egyszerűen környezeti intézkedések katalógusát kellett, előállít, kellett elfogadniuk, azt végre kell hajtaniuk. Mélyen, mélyen szomorú vagyok, rendkívül szomorú vagyok, hogy ezt adjuk a gazdáinkkal. 2012 19-ben már nem leszek itt az Európai Parlamentben, de már most sajnálom azokat a kollégákat, akiknek majd ezzel a mezőgazdasági reformmal, agrárreformmal oda kell állni a gazdák elé, és el kell mondani, hogy micsoda szemetet csináltak ebből. A parlament akkor az én jelentésemben 90%-os elfogadással határozott arról, hogy ne legyen új kifizetési rendszer és nem akarjuk, hogy ez az új rendszer egy ilyen ellenőrző és szankciómechanizmussá váljon. És ciolo biztos a legkisebb mértékben sem tartotta magát ehhez az a bizottsággal együtt. Egyszerűen új szankciós mechanizmus lett ebből. Hogy akarunk odaállni a gazdák elé kint, hogyha itt azt mondjuk, hogy most az aktív gazda e, fogja ezt vagy azt kapni. Ez csak azokra vonatkozik, akiknek van tulajdona. Ezek Németországban a, csak a, a Németországban a a megművelt felületeknek 50%-a bérelt felület. Egyszerűen nem az aktív gazdákat támogatják ezzel. Ez az agrárpolitika megbukik. Remélem, és azt kívánom, hogy az új biztos, az első évben, amikor a greening intézkedéseit felülvizsgálják, ezt az egészet teljesen átdolgozza. És akkor végre az igazságosabb mezőgazdaságpolitikát tudunk megvalósítani, mert ez felelőtlen, és nagyon sajnálom, hogy én nekem is ebben részt kellett vennem. Tak, tak. Igen. A nagyon sokan, sokan közülünk részt vettek a reforma kialakításában, és úgy gondolom tudatában kell annak is lennünk, hogy mi is a szerkesztői, írói közé tartozunk. Megginész asszony. Megginész asszony. Elnök úr, ha azt mondom, hogy együttértek eh, Albert Dessel, akkor jobb lenne, ha abba is hagynám. De meg kell, hogy mondjam, hogy mi is részei voltunk ennek a megoldásnak, ami óriási probléma, két oknál fogva is. Egyrészt a pénzre, a költségvetésre összpontosítottunk, másrészt pedig eh, nem figyeltünk eléggé a greening hatásaira. A az EPP tárgyaló feleként azt gondolom, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy erre figyeljünk. A százalékok túl magasak, a részlekek egyszerűen nem gazdabarátok, sőt lehetetlenséget írnak elő. Egy példát mondok, egy kicsit több lesz, mint egy perc elnökül. Bejött egy gazda szombaton hozzám, e, óriási szántóterülete van, és az, a terület oldalán van egy az egyik oldalon egy, egy, egy mező, a másik oldalon pedig erdő. Az írhatóságok azt mondták, hogy ezt a két részét, ami ökológiai fókuszterület nem veheti be a zöldítésbe. Remélem, hogy nincs igazuk, és remélem, hogy lesz valami józanész a zöldítés alkalmazásában. Az egész megközelítés nem csak a szántóföldekre kellene, hogy összpontosítson, egyetlen egy ha, tagállam sen, sincs még erre kész. A gazdák nem elégedettek, enne, ez frusztrálja őket valóban. Egy részük már azt is kéri, azt is mondja, hogy fenntarthatatlan a gazdálkodás Háromféle terményük van általában, nem egy vagy kettő. Úgy gondolom, hogy a, a zöldítés az nagyon fontos innováció, de attól tartok, hogy az, ahogy végre akarjuk hajtani, nem viszel minket a, a megcélzott szintre, mert rossz a végrehajtás, nem gyakorolható a gazdák részéről. Ez a számvevőszék álma, meg kell, hogy mondjam, nem kell még több embert alkalmazniuk nekik, de mégiscsak egy rémálom azok számára, akik az élelmiszerünket állítják elő. Rossz az egyensúly, és remélem, hogy a végén mondhatom, hogy én figyelmeztettem mindenkit, meg kellett állapodnunk, de tudjuk, hogy két opció van. Az egyik, hogy megerősítsük más kollégáinkat, Jim nicholson és a többieket, hogy nem fogjuk idén lenyomni a gazdák torkán ezt, mert a végrehajtás napját rugalmasan kezeljük. Másrészt pedig, amikor az áttekintés sorra kerül, akkor komolyan fogjuk azt tenni. Akarjuk a környezeti eredményeket, ne értsenek félre. De nem fogadhatjuk el azt a helyzetet, hogy a gazdák egyszerűen a normál gazdálkodási gyakorlatban a különböző intézkedések és ellenőrző mechanizmusok miatt abszolút frusztráltak legyenek. Nagyon súlyos a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rasszúr. úr. Thank you, uh, Mr. President. Asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, meg kell, hogy mondjam, hogy én a kapreform ellen szavaztam. Figyelmeztettem kezdettől fogva mindenkit arra, hogy ez túl bonyolult, és ez további büntetésekhez vezet. És úgy gondolom, hogy most erről beszélünk. Az utolsó három dolog, amit a bizottság a szlájdon mutatott, azt mondja, hogy a tagállamoknak segítséget, támogatást nyújtanak a végrehajtás során. A múlt héten Beszéltem a kifizető ügynökséggel Észak-Írországban. Most várnak arra, hogy a greening zöldebb, a greening világos legyen. az aktív gazdák, a fiatal farm gazdák top-up rendszere mégsem tudták ezeket tisztázni. Ez időt igényel, és a végrehajtás is időt igényel, pedig gyorsan múlik az idő. Egyértelmű, ahogy meg Guinness asszony mondta, ez, a, ez azonban egyértelműen büntetésekhez fog vezetni. Az én régióm pedig a múltban már éppen elég büntetést kellett, hogy elviseljen. Teljes mértékben egyetértek a kollégákkal, akik azt mondták, hogy halasszuk ezt a, a, az áttekintést el. Beszéltem a gazdákkal, abszolút káosz van, abszolút információ hi, hiány az egésszel kapcsolatban. Valószínűleg amiatt is, hogy Például az elmúlt napokban azt olvastuk, hogy a sajt ra vonatkozó támogatásokat leállította a gazdaság. Ez egyszerűen érthetetlen a gazdák számára. Gyorsan kell válto- valamilyen változást látnunk, tájékoztatni kell a gazdákat, mert egyszerűen ki szalad minden a kezünkből. Dziękuję pani poseł, pan poseł Glezos από την εισήγησή σας. Köszönöm szépen. Mind abból, amit elmondott, tulajdonképpen olyan képet látok, ami lelkesít, és most az a, a, az érzésem az alapján, amit elmondott, hogy egy, egy ilyen zöld paradicsom a mezőgazdaság kettős értelemben is. De sajnos nem ez a helyzet. Két fontos terményünk van nekünk, a burgonya és vetőburgonyát is termesztünk, és a másik pedig egy nagyon különleges citrusféle, ami csak hazámban, illetve csak a mi régiónkban van, és most egyszerűen azt mondják, hogy majd legyen egy új növény is, és mi ez az új növény, amit ültetnünk kell? Merkel asszony fotovoltaikus napelemes növénye, mert azt szeretné Merkel asszony, hogy Görögországban, ahol a legnagyobb a napos órák aránya, felállítsuk az energia miatt a napelemeket. Nagyon sok kérdésre nem kaptam választ a bizottságtól, de muszáj a most a, a burgonya helyett a napelemeket felállítani a mezőkön? és akkor hova rakjuk a, a hol van hiányzó terület a citrusféléknek és a burgonyának? Bardzo dziękuję. Pan... Köszönöm szépen. Jár úr. Köszönöm szépen. Egy kicsit mosolyogva megjegyezni magunkról itt a szakbizottsági tagok körében. Ne felejtsük el a kritikus megjegyzéseket, mert nekünk is van felelősségünk, mert tehát mi is azok közé tartozunk, akik elfogadták ezt a reformot. Most látjuk a következményeket, hogyha a gazdáknak elmesélem, hogy mi sült ki a legutóbbi agrárreformból, akkor a, azt szokta mondani, hogy a vége az lesz kicsivel több bürokrácia és kicsivel kevesebb pénz. De azért ez nem lehet egy komoly agrárpolitikai célkitűzés. Hogyha az ember ezt mosolyogva végig gondolja, akkor a bürokrácia marad, jó nagy, de semmi pénz. Ezt tartsuk szem előtt. Most kérdezni szeretném. Én a kritikusok közé tartozom. Én mindig azt mondtam, hogy ne tartozzon az első pillér alá a greening. Hajlandó lettem volna csökkenteni az első pillért és a második alá átvinni összegeket. Most kérdezem a bizottságtól most tényleg hiba elemzésben érdekeltek, tényleg érdekli önöket, hogy mit lehet tenni hogy tényleg tanuljunk a hibáinkból, szerintem a hibák itt egyértelműen láthatók, és az ok az, hogy az első pillérbe pakoltunk olyan dolgokat, amiket nem kellett volna oda, és vissza kell vonni bizonyos dolgokat, kell ehhez bátorság, hogyha nem jók. Én azt támogatnám önöknél, hogyha a rossz hibákat, a hibás döntéseket visszavonnák és korrigálnák. Nos, nagyon jól fogalmazott, nagyon jól írta le a helyzetet. Az első pillérrel kell küzdenünk, Andrew úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, látom, hogy, hogy mi is keveredtünk most az eszmecsere során de azt elmondhatjuk, hogy a bizottság által eredetileg javasolt dokumentumon nagyon sok munkát végeztünk, és ugye együtt döntésről van szó, a trilógus során ezt követtük, és most is hozzá kell járulnunk ehhez az egész folyamathoz, a reformhoz. Természetesen bonyolult ennek a megvalósítása, ezt értem. Ami, ami viszont engem szomorúsággal tölt el, az az, hogy a politikai szövegen túl ugye ez megszavaztuk, ezt a szöveget, de ennek vannak további kihatásai. Gondolok itt a delegált aktusokra, és ezek nem mindig felelnek meg annak, az eredeti politikai döntésnek, amelyet meghoztunk. Például az elvégzendő munka mondjuk a borászat területén egy bizonyos tanúsítványhoz kapcsolódik, és egy bizonyos politikai állásfoglalás volt a dolgok mögött. Most úgy tűnik, uh, hogy bizonyos területek esetében uh, nem áll fenn a jogosultság. Nagy volt a vita itt a parlamentben, és ezt az eredeti szöveget ugye többször módosítottuk. Voltak uh, történelmi legelő területek, és aztán a földközi tengeri térség esetében ez mindent megváltoztatott a delegált aktusokkal kapcsolatban. Látjuk, hogy ugyanezen területek nem lesznek jogosultak. Ez azt jelenti, hogy az egyes különböző területeknek el kell végezni a politikai, gazdasági elemzését. Például Gondolok itt Skóciára. Meg kell nézni, hogy mi a domináns ezeken a területeken, és fontos, hogy a politikai határozatok, a politikai döntések megvalósuljanak a delegált aktusokban is, és ez problémás terület. Köszönöm szépen. Szanyi úr. Szanyi úr, parancsolja. Elnök úr, Eh, kérem, engedje meg, hogy új európai parlamenti képviselőként eh, jelezhessem, hogy bár sok mindenkit eh, ismerhetek a teremben, mégis nem voltam részese az itt az elmúlt tíz év vitáinak. Viszont ten twelve évvel ezelőtt, amikor Magyarországon az agrártárca államtitkára voltam, akkor azért az akkori helyzetnek megfelelően elég jól megismerkedtem a közvetlen kifizetések rendszerével, és talán De Castro úr gondolatmenetét követve én is azt mondom, hogy érdemes ezt történelmileg is nézni. Ha jól emlékszem, akkor a közös agrárpolitikának az volt a két legfontosabb célja, hogy egyfelől biztosítsa a termelők, a farmerek, a parasztok megélhetését, illetve hogy biztonságban tudjanak termelni. A másik ágon viszont az volt a feladat, hogy Európa népei a lehető legjutányosabb, legelőnyösebb áron jussanak jó minőségű élelmiszerhez ez a kettős cél végül is aztán sajnos elvált azóta és bár a közvetlen kifizetések révén e, úgy ahogy a termelők hosszú távon is biztonságban érezhetik magukat természetesen tudom hogy vannak nagyon nagyon rossz helyzetben lévő termelők és nagyon nagyon jó helyzetben lévő termelők is de összességében úgy érzem hogy eh, mindazok az erőfesztések amit az európai intézmények és politikusok közébe tettek remélhetőleg jó hatású volt. másik ágon viszont eh, európában mégiscsak terjed ma már a szegénység az éhezés és az alultápláltság eh, nem kívánom ezt az összefüggést most minden részletében kibontani de szeretném fölvetni azt amiről már jó pár ponton igyekeztem konzultálni az európai intézményrendszeren belül hogy ha fogyasztói ágon nézzük a dolgokat az emberek szintjén a polgáraink szintjén vajon értelmes dolog e egyfelől igen sok milliárd eurót költeni a közvetlen kifizetésekre majd aztán ami a folyamat végén keletkezik az élelmiszert jó alaposan megadóztatni. bár vannak olyan országok az európai unióban ahol nulla az élelmiszereket terhelő áfa de például a saját országomban horrorisztikus twenty seven os általános forgalmi adó terheli az élelmiszereket. aztán a kettő között nagy a szórás nulla és twenty seven között tehát mg nem a közös agrárpolitika immár egységesen kezeli az európai farmereket vagy legalábbis nagyrészt addig a másik ágon a nullától a twenty seven ig borzalmas elvonások vannak az élelmiszeren. a kérdésem vajon értelmes lenne előre haladni egy olyan gondolkodással amelyben azt mondja hogy az élelmiszer is nagyjából ugyanaz mint a gyógyszer bevesszük a testünkbe az a szervezetünk részévé válik hogy e tekintetben is valahol korlátozzuk be e, a e, e, tagországok vámolási vagy pénzszerzési akaratát és próbáljuk meg egységesíteni az élelmiszeráfát nyilván alacsony szinten álmaim szerint nullán de ha kell legyen 5%, hogy az emberek az 500 millió európai választópolgár tényleg méltányosára jusson élelmiszerekhez. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Arról beszélünk, hogy támogatjuk a gazdákat, de szerintem sokkal inkább a közös gazda, agrárpolitikát támogatjuk. Ezt azután mondom, amit az előbb hallottam éppen. 2020-ban például, hogyha megnézzük a 2020-as célkitűzéseket, akkor nem kellene Európában az, azt megnézni, hogy milyen Natura 2000 területek vannak. Ezek konkrét területek, ahol állandó zöld területek vannak, mezők. Azt kell megnézni, hogy hogyan lehet mindazt megtartani, ami pozitív. A másik dolog pedig a válságpénzek. Hollandiából jövök, ott különböző emberekkel találkozom, gazdákkal is, akik tudják, hogy több millió euró válságpénzt költöttek el. Az ágazatok között egyensúlyt kell tartani, úgy gondolom, hogy én kitartok a kap mellett, de a polgároknál, a kritikus felfogásokkal szemben meg kell tudni ezt védeni. Azt kell megnéznünk tehát, és teljesen egyetértek Albert Dessel, hogy ugyanúgy, mint az én, az én gazdáim is papírral dolgoznak, de egyetértek, hogy fenntartható gazdaságra van szükség. Köszönöm. Hajtemán úr. Elnök úr, köszönöm szépen. Sok minden elhangzott a kollégák részéről, jó lenne, szívesen beszélnék másként, de úgy gondolom, hogy nekem is eh, talán a kérdéseket érdemes feltenni, hogy megnyugtassanak minket eh, a zöldítés végrehajtásával. Úgy gondolom, hogy aggasztó, hogy különböző végrehajtások lesznek. A bizottság hogyan fogja ezt az ellenmondó munkát eh, mégis úgy alakítani, hogy azonos feltételek maradjanak az országok között, hogy nem lehet a földet az embernek a hóna alá venni és átvinni egy másik helyre, ahol könnyebb a, hely, a helyzet. Lehet persze, hogy a, vannak olyan helyzetek, ahol alacsonyabbak a fák, mint mások, de el tudom képzelni, hogy egy tagállamban a minisztériumi alkalmazottak azt mondják, hogy legyen sokkal egyszerűbb, legyenek egyforma fák. Na jó, minden esetre akkor is egyenlőtlen, a, egyenlőtlen a, a verseny meg Guinness asszony alapján, amit elmondott, hadd mondom, hogy vajon nincs itt a lehetőség arra, hogy elindítsuk a zöldítést, hiszen a gazdáknak válaszra van szükség, ahogy a következő évszakra már felkészüljenek már mindegyikük a következő évvel foglalkozik, de nagyon kevés olyan gazda van, aki tudja, hogy mi lesz a következő évben. Nem tudom, hogy önök esetleg tudják a bizottságán. Mi lesz a, a különböző tanácsadó e, irodákkal, akik e, dagatra keresik magukat e, a gazdákon, az ágazat támogatásából. Úgy hiszem, ez nem maradhat így. Következőképpen pedig megkeresett egy kiváló gazda, a legjobb akarattal próbálta a zöldítési intézkedéseket végrehajtani, időközben azonban a számvevőszékhez került, mert mégsem úgy ö, mm, ítélték meg, hogy jól végezte a zöldítést. Nos, ezeket a dolgokat sem szabad megengednünk. Péter Jár kollégára nézek, és mondom, hogy a, az, értéke, az, az értékeléssel kapcsolatban a második pillérben lenne ennek a helye, nem az elsőben. Bardzo dziękuję, pan poseł Ropé. Ropé úr. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos <clears throat> atstovams. E, Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőinek. Új vagyok a parlamentben, de tíz évig én is a Nemzeti Ellenőrző Hatóságnál dolgoztam, és ez idő alatt helyi önkormányzati elnök is voltam. A kapszabályokat tehát erről az oldalról ismerem, látom az erősségeit és a gyengeségeit, és nagyon örülök annak, hogy most úgy látom, hogy javító szándék van, hiszen ez fontos. Fontos, hogy jól működő intézkedéseink legyenek, egy olyan politika, amely nem túl bürokratikus. És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy tehát meg kell tudnunk fogalmazni, hogy milyen célt akarunk az új rendszerrel elérni. És, és sikerül-e vajon? A kereszt megfeleltetés az egy nagyon fontos dolog. A gazdák gyakran, illetve általában olyan terményre állnak, amely a legnagyobb nyereséget hozza nekik. Pedig úgy gondolom, hogy azt kellene garantálni, hogy a veszteségeket kompenzálják majd a gazdáknak. Ma délelőtt az elhalasztott kifizetésekről beszéltünk, hogy ez milyen kárt okoz a gazdáknak. Nos, a gazdák azokat a terményeket, azokat a, a mezőgazdasági terményeket fogják termeszteni, amit el tudnak adni. Az orosz embargó tükrében vajon ez az új rendszer megkönnyíti a gazdáinknak az életét? vajon ez a harmadik országokból a bevándorlást megállítja, kiszámítható lesz a gazdáknak az élete, egyenlő feltételekkel ját, működhetnek majd. Köszönöm szépen, Poszelt úrnak adom. Köszönöm én is, elnök úr. Köszönöm, elnök úr nem tudom, hogy a PowerPoint előadást megkaphatjuk-e e-mailben, talán az ülés után erre még sor kerülhet. Őszintén remélem, hogy a bizottság figyelt az eddigi megjegyzésekre. Én úgy gondolom, hogy nagy veszélye annak, hogyha most nem lépünk, hogy akkor a pozitív elemeit leárnyékolják azok a tapasztalatok, amelyeket a gazdák szereznek. Nagyon érdekeltek a javaslatok a zöldítési elem esetleges elhalasztásával kapcsolatban. Meg kell nézni, hogy minek kell történ, megtörténnie majd még e területen. De kétség kívül szükség van erre. Már mindenki hozzákezdett az áttekintéshez, meg megnézte, hogy mit fog ez jelenti. Kérdésem, hogy a bizottság szempontjából ez valódi vizsgálat lesz-e, tehát a meglévő intézkedéseket valóban megvizsgálják, vagy pedig egyszerűen csak egy ilyen képipálós dolog lesz? Különösen a bürokráciára gondolok, a tiltásokra, amikkel az embereknek kényszerűségből is foglalkozni kell. Szinte minden évben ahogy mindenki mondta, foglalkozni kell a, a, a tiltásokkal, azokkal, amelyeket elsősorban a kis gazdaságokra, családi gazdaságokra zúdítanak. Ez a bürokrácia kevésbé sújtja a multinacionális mezőgazdasági vállalatokat, hogyha ezt megvizsgáljuk, akkor, akkor az egy jelentős lépés lenne. A másik dolog, amivel foglalkozni kell szerintem, az az, ami egyre fontosabbá válik, mégpedig a tagállamok felelőssége és a bizottság felelőssége. Megint is hogy egy példát mondott erre. Én támogatom azt, hogy a lehető legtöbb felelősséget a tagállamoknak delegáljunk. Ne legyen szürke terület, világ, legyen világos a gazdák számára, a tisztviselők számára, hogy ki a felelőse adott esetben egy-egy dologért a tagállam vagy a bizottság. Igen. Nos, azt kérem mindenkitől, hogy most ne ismételjük, ami már elhangzott, ez a kritikára ugyanúgy vonatkozik, mint a megjegyzésekre vagy a kérdésekre. Sok minden elhangzott már. A választók amúgy sem hallgatnak most minket. Oui, monsieur président, merci. Euh, je, je... Köszönöm, elnök úr. Azt szeretném csak hozzá tenni, hogy én is gazda vagyok, tehát a kap közvetlenül érint engem. A Region Centre a legnagyobb és legdrágább régiója az Európának. Én itt élek, talán nem lepi meg önöket, ha azt mondom, hogy meg vagyok rökönyödve a közvetlen kifizetések kérdése miatt is, és amiatt is, ami, ami a területek, tehát a három elemmel kapcsolatos a kvóta vége, a tejkvóta véget ér, és ez alapján is tudja, tudjuk, hogy nagyon sok gazda nem tud tovább menni, majd egyszerűen nem lesz nekik hogyan tovább. Rengeteg bürokrácia, bonyolul, bonyodalom adódik majd ebből. Erre vonatkozik a kérdésem is, mégpedig az, hogy hol van az egyszerűsítés. Hol van az az egyszerűsítés, amit folyamatosan említenek? évről évre, 22 éve, évről évre több milliárd kerül vissza, tehát óriási a különbség az évek között a kifizetésekben, és a kérdésem tehát az, hogy Franciaország meddig eh, lesz még kész arra, hogy a saját zsebébe nyúljon. Ön is tudja, hogy eh, ugyanakkor eh, az olasz, az olasz embargónak súlyos hatásai vannak, a zárfolyamok változnak. Kivéd meg minket? Megvéd minket Európa, minket francia gazdákat? Nem, épp ellenkezőleg a gazdaságunk egyszerűen. Ja, az, a gazdaságunk egyszerűen. Terminé. Tönkre megy. Proszę is na Boga, Köszönöm szépen. A francia gazdák az, hogy ők a legnagyobb áldozatok, hát mondjuk ez azért egy enyhe túlzás, nem? Másrészt pedig, amikor Európáról beszélünk, akkor azt, akkor azt mondom, hogy mindenkinek az előnyét kell majd élvezni az intézkedéseknek nem szabad különbségeket tenni. Persze lehet kritizálni, de azért az is elfogadható, hogy azért van olyan, aki túlz, túlzásba esik a kritikával is. Tudjuk, hogy a kvóták lépésről lépésre megszűnnek, a cukorkvóta, tejkvóta, stb. Én hadd kérdem, kérjem azt, hogy most egyfajta objektív vitát próbáljunk a tanácssal, bizottsággal folytatni. Én is gazda vagyok, és az is igaz, hogy egy kis felelősségünk nekünk is van. De szeretném, hogyha a tényekre támaszkodnánk. Köszönöm szépen, Horvát poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava i vidim da u ovom prijedlogu reforme zajedničke poljoprivredne politike Látom, hogy a jelenlegi mezőgazdasági reformban a családi gazdaságok nincsenek megfelelően képviselve, tehát erre nem tér ki megfelelően a reform. A kérdésem tehát a következő, mi a helyzet a versenyhelyzettel, és mi a helyzet azzal, hogy a minőséget, az egyes területekkel kapcsolatos minőséget, illetve különböző szükségleteket, igényeket nem vesszük figyelembe. Ez szerintem egy nagy gyengeség, illetve az is, hogy a családi vállalkozásokra nem helyezünk hangsúlyt, illetve ugyanúgy a ö, vidéki területekre sem. A családi vállalkozásoknak úgy látom nincs helye most már ebben a reformban. Az a véleményem, hogy mindenképpen támogatni kellene azokat, akik a vidéki területen laknak, közvetlen kifizetéseket kellene biztosítaniuk szám, biztosítani számukra. Nagyon fontos lenne így módon megőrizni a diversifikációt. Tartok attól, hogy egy ilyen reform következtében kiürülnek a vidéki területek, és csak csak az iparra összpontosítunk, nem tudunk majd megfelelő friss termékeket fogyasztani. Ferrand. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egy-két nagyon fontos kérdésre szeretnék rávilágítani. Franciaország részese az európai konstrukciónak rögtön az első lépésektől kezdve, illetve egy nagyon fontos mezőgazdasági terület, az Európai Unió finanszírozásában pedig második helyet kap mégis azt látjuk, hogy nagyon-nagyon érint bennünket a mezőgazdaságet, vannak a reformja. Nem teljesen világos a helyzet, látjuk nagyon jól, hogy nem tudunk megfelelni a konkrét igényeknek, nem tudjuk, hogy mit mondunk majd az új biztosnak. A szabadkereskedelmet próbáljuk szisztematizálni, például a kótákkal, illetve a kóták gyengítésével. Minden pedig kényszerítő erejűnek tűnik. A kérdésem tehát a következő, hogyan kívánunk a követelményeknek eleget tenni, mi a helyzet a, a szétválasztott, tehát a nem összekapcsolt kifizetésekkel, illetve a minimumárakkal. A nagy termelőknek segítséget nyújtunk, hogyha megoldást szeretnénk találni, akkor, tisztelt elnök úr, nagyon jó lenne, hogyha a tagállamok a maguk szabályoznák a pénzügyi piacot, illetve a termelést. Köszönöm. Köszönöm. Nos, egyetértek az elhangzottakkal, illetve a megjegyzésének második részével. Ez egy nagyon fontos kérdés, Hojzing úr a szó. Köszönöm szépen. Egy néhány szót én is szeretnék szólni, mert nagyon bosszant, hogy a hölgyek és urak, akik itt a az agrárreform résztvevői voltak, többségében itt a parlamentben történt a néppárt, a szocialisták részéről, most pedig csak egyszer nem tudom, hol van Albert Dess éppen, hogy semmi közünk hozzá. Így azért a politikai felelősséggel nem lehet bánni, hogy most bonyolultabb a dolog, mint a bizottság javaslata volt. Nos, ennek az az oka, hogy több ezer módosító indítvány érkezett a parlamenttől, és hát ettől nem lett egyszerűbb a dolog. Tehát most ezt rátolni a biztosra, az, az kicsit egyszerű szerintem megoldásként. Tudom, ha a gazdákat megkérdezzük, bonyolult, akkor mindig jó, persze Hát egyszerűbb lenne úgy, hogy adják meg a bankszámlaszámot, és évvégén átutaljuk a pénzt vizsgálat nélkül. Ez lenne a jó üzlet, hogy ha mindenki olyan becsületes lenne, mint mi itt, akkor működne is. De hát őszintén szóval legyünk becsületesek, nem fog működni úgy a dolog, ahogy mondják. Ezért ellenőrzésre van szükség, és bizonyos ellenszolgáltatásra is szükség van. Ez a alkú az egészben, nem? Hogy sokaknak a greening eleve nem tetszett, az, az egy dolog, és ezt el tudom fogadni, de másrészt most nem szeretném annyira elítélni a biztost, mint ahogy Deszúr tette. Ki hitte volna a reform elején, hogy megmaradhat az egész költségvetés az agrárterületen, és azért maradhatott meg, mert jól indokoltuk. Ezt is szem előtt kell tartani azoknak, akik itt morognak állandóan. Lehetne több persze, de azért azt gondolom, hogy ö, ö, sikerült valamit elérni. Most nem is akarok az összes vitára külön visszatérni, ami folyt itt az elmúlt öt évben. Nyilvánvaló, hogy most azt kell megnéznünk, hogy a jövőben tényleg hogy tudunk reformokat elindítani, olyanokat, amelyek az első pillértől való függőséget leépítik, de hát hogy azt mondjuk, hogy erre egyáltalán nincs szükség, jó, kíváncsi lennék itt, mi lenne a gazdáknál évvégén a kasszában. Nincs olyan mezőgazdaság, amely ennyi közvetlen támogatást adna a gazdáknak. Ezért ezt támogatni is kell, vagy méltatni is kell. Tehát, hogy most mindenki kiabál, hogy mennyire rossz, hogy rettenetes a reform, hát egy kicsit legyenek visszafogottabbak mert ezzel Európa ellenességet keltenek, és talán képviselőként azt se tartjuk szem előtt, hogy mi is benne vagyunk, elrontottuk a dolgot. Köszönöm szépen az igen kiegyensúlyozott szavakat. Mói asszony. Ah, Grazie signor Presidente. Allora, eh, io vorrei dire una cosa. Finora una gran parte dei... Köszönöm szépen. A sokat hallottunk eh, a gazdák támogatásáról. Én Olaszországból jövök. és nyitva marad a rendszer azon emberek számára, akik visszaélnek a lehetőségekkel, akik ismerik a rendszer működését, és azok az e, emberek, akik ezt megkönnyítették, lehetővé tették, a tanácsadók, a konzultánsok, ugye nemzeti szinten működne, és hát ebből mm, profitálnak nagy mértékben, mert minél bonyolultabb egy rendszer, annál könnyebben kikezdhető. A kérdésem az, hogy a közvetlen kifizetések új rendszere egy újfajta megközelítést lehetővé tesz -e. Köszönöm szépen. Rövid leszek nem mondhatom, hogy minden rendben. Szükség van erre a vitára itt az Európai Bizottsággal, hiszen ha hazamegyünk, az embereknek el kell mondani, hogy mi van, és vissza kell jönni, hogy elmondjuk, hogy mi az ő problémáik. Ha a greening intézkedésekről beszélek, sajnos ez egy meglehetősen átláthatatlan dolog, el kell, hogy mondjam, én magam sem ismerem ki magam teljesen, hogyha a részletek kerülnek szóba. Nagyon nehéz végrehajtani ilyen intézkedéseket, ilyen előíreseket, és büntetéseket kockáztatnak olyan szinten a gazdák, amelyek sokkal magasabbak, mint amit kapnak a bizottságtól. Mint meg Guinness asszony elmondta, a megoldás részesei lehetünk, 2012 és 2013 tényleg komoly reformot hozott a mezőgazdasági politikában, de azért itt szeretnék rámutatni, hogy mekkora különbség van a közvetlen kifizetések, vagy volt a közvetlen kifizetések között keleten és nyugaton. Mindenki pénzt kér, mindenkinek pénzre van szüksége, mindenki azt mondja, hogy neki több pénz kell. Most azt szeretném kérni, hogy a bizottság szintjén nézzék meg, hogyan tudjuk felgyorsítani azt a folyamatot, amely egységesíti a kifizetéseket valamennyi tagállam számára, legyen az nyugati vagy keleti, mert különben nem lesz tisztességes verseny. Köszönöm szépen, Egnyú úr. Köszönöm szépen az előnyök és hátrányok a kap kapcsán. Emlékeztetni szeretnék arra, akik itt voltak a legutóbbi ciklusban, és most morognak. Én tíz módosított, módosított terjesztettem elő, hogy ezeket a delegált jogszabályokat szüntessük meg, semmiféle támogatást kap, nem kaptam, és akkor nem követtek engem, és egy sor képviselőt hallgattam Görögországból például, a szolárpanelekről, a napelemekről van szó. Hát mi Nagy, Nagy-Britániában is alkalmaznak ilyeneket, pedig nem süt a, annyit a nap. Most konkrétan kérdezném, számos, ügy, számos 100 hektáros terület van Nagy-Britanniában. Mi a helyzet a, hogyha ilyen hatalmas napelemekről van szó, mi van, hogyha bárányokat rellegeltetnek alattok, van akinél jár, a támogatás, van akinél nem. És a, a magyar képviselőhöz fordulnék a jobb oldalomon, aki azt mondja, hogy a 27%-os az áfa a hazájában, az élelmiszerekre kivetve az embere, a magyar emberek éhesek lennének, meglepődnek, mitől olyan drága az étel náluk. Hogyha a kormányuk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 röviden hozzászólni az új kaphoz, éppen ami a ifjú gazdák, a fiatal gazdák támogatását illeti, azt hiszem erre jobban kívánunk figyelni a jövőben. Ezt az elemet tehát mindenképpen érdemes támogatni. Szlovéniából érkeztem, vagy szlovén vagyok. Kevesebb, mint 9 200 négyzetméter szántóföld jut egy-egy lakosra nálunk, tehát ez nagyon kevés. Ez még az önellátása is majdnem kevés, ezért a greening intézkedéseivel kapcsolatban meglehetősen visszafogott vagyok, egy némileg aggódom. És hogyha át kell alakítani a szántóföldet legeltetővé, vagy más terül, ökológiai területté, tehát akkor csak csökkentjük a szántóföldeket. Az adminisztrációval kapcsolatban pedig ez azért általában negatív hatással járt az elmúlt években, hogyha visszatérítésre irányuló kérelemről van szó, akkor ez egy bürokratikus eljárást indít be, tehát a greening a mi tapasztalataink szerint rendkívül bürokratikus, és nagyon nehéz végrehajtani. Szerintem itt legyenek óvatosak, és egyszerűsítsék amennyire csak lehet. Köszönöm szépen. Ezzel lezárom a kérdések körét. És most azt kérem, hogy röviden reagáljanak az elhangzottakra. Ne legyenek ezek részletekbe menő válaszok, amúgy sem lehet mindent megválaszolni, de a, az idő sem mellettünk áll már. Azt gondolom, hogy a második részben majd kevesebb lesz a kérdés, és akkor az egy perces hozzászólásokat vezetjük be, de most kérem a vendégeket, hogy röviden reagáljanak a felvetett problémákra. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kérte, hogy rövidre fogjam a válaszokat, ezért a legfontosabb kérdésekre szeretnék összpontosítani. Először is köszönettel tartozom mindenkinek, hiszen láttam, hogy nagyon nagy érdeklődéssel fordulnak az új mezőgazdasági politika felé, illetve az új közvetlen kivizetések rendszere felé, amelyet jövő évtől vezetünk be. Nagyon sokan a hozzászólósokban a, arról szóltak, hogy egyszerűsíteni kell ezt az új politikát, mert most az túlságosan bonyolult. Nos igen, figyelembe vesszük azt, hogy milyen nehézségeket okoz ennek az új mezőgazdasági politikának a megvalósítása. Természetesen figyelembe kell venni a hátrányokat, gondolok itt a kondicionalitásra, illetve a kis gazdálkodásokra, de azt hiszem, hogy meg kell néznünk az előnyöket is, gondolok itt a zöldítésre az első pillérben. A társjogalkotó így döntött, és ez meg kell nézni, hogy mit von maga után számunkra, illetve a mezőgazdaság szereplői számára. Hónapok óta nagyon keményen dolgozunk azon, hogy ezt az egészet fölállítsuk és megvalósítsuk. Igen, most egy, egy olyan rendeleti keretben gondolkozunk, amely kevésbé egyszerű, mint az eddigi. Úgy döntöttünk azonban, hogy egy olyan politikát valósítunk meg, amely sokkal fókuszáltabb, amely zöldebb, amely hatékonyabb, és jobban megfelel a mezőgazdasági ágazat különböző igényeinek, illetve hosszú távon ö, hatékonyabb lesz és fenntarthatóbb lesz, gondolok itt a zöldítésre. Ez azt jelenti, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítunk a tagállamok számára, és így a mezőgazdasági szereplő különböző igényeinek jobban meg tudunk felelni. Tehát jobb, jobban fókuszálunk ezekre a szükségletekre, ezekre az igényekre, nagyobb a rugalmasság a tagállamok kezében, és Természetesen ez bizonyos bonyolultságot is maga után von. Közösen azon dolgozunk, hogy hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt, az új politika teljesítménye, tehát a célok megvalósítása és egy megfelelő egészséges pénzügyi gazdálkodás között, hiszen egy nagyon fontos büdzséről van szó, és ez természetesen a nemzeti tagállamok számára administratív terheket is jelent, ugyanígy a, a gazdaság, a mezőgazdaság szereplői számára is. Szorosan együttműködünk a tagállamokkal, különböző workshopok, illetve konferenciák keretében, és kétoldalú kapcsolatok ápolása kapcsán valamint a nemzeti hatóságokkal, a regionális hatóságokkal is együttműködünk annak érdekében, hogy ez az új rendszer, ez az új zöldítési rendszer az első pillér keretében megvalósulhasson. A Írország, az Írköztársaság, illetve Észak-Írországra utalnék. Ugye egy olyan országra, egy olyan régióról van szó, amelyben nem sokára ellátogatunk, és megnézzük, hogy a regionális és a nemzeti hatóságoknak hogyan tudunk segíteni ebben az országban, illetve ebben a régióban, annak érdekében, hogy a lehető legjobb és legkönnyebb formában föl tudják állítani ezt az új rendszert. Egyszerűsíteni kívánjuk a, a, az új rendszer bevezetését, segítséget kívánunk nyújtani, tisztázni kívánjuk az esetleges homályos kérdéseket. Tehát valóban erőfeszítést teszünk, annak érdekében, hogy segítsük a, az országokat, illetve a régiókat. Ennek érdekében egy új szolgálat is fölállt, egy új szolgálatot is létrehozzunk. 2015 végén, vagy 2016 elején kerül majd sor a felülvizsgálatra, ugye egy év elteltével, és akkor meglátjuk, hogy, hogy milyen eredményekkel számolhatunk, ennek a politikának mik lettek a hatásai, mik lettek az előnyei, hol vannak azok a területek, amelyeket esetleg korrigálni vagy igazítani kell. Ez a felülvizsgálat konkrétan a közvetlen kifizetésekkel foglalkozik majd, és ezt nagyon is komolyan vesszük. A bizottság szolgálata számára ez egy fontos lépés lesz. Aztán a harmadik dolog, amelyre szeretnék kitérni, sokan sokan utaltak a 2016-os jelentésre. Na most azt mondhatom, hogy látván, hogy mi a szabályozási keret, nagyon nehéz, vagy majdnem, vagy majdnem lehetetlen is el halasztani a zöldítés megvalósítását, tehát 2016-ra, gondolok itt például az ellenőrzési rendszerre. Fokozatos, fokozatos bevezetésre kerül sor a következő három évben, tehát tulajdonképpen a zöldítés bevezetése fokozatosan történik, az administratív kérdések, illetve az ellenőrzési kérdések tekintetében igazából 2018-ra áll fel 100%-ban. Ennyit szerettem volna mondani az esetleges határidő eltolásáról. Ami pedig a családi vállalkozások, illetve a fiatal gazdálkodók támogatását illeti, vagy a földközi tengeri térségek kell kapcsolatos támogatások kérdése. Nos, ezek már mind benne vannak a jelenlegi anyagban. Ez a mezőgazdasági politika elsősorban a családi vállalkozások kérdéseire ad választ, és az első és a második pillér segítségével pontosan ezeken a területeken kíván segítséget nyújtani. A földközi tenger térségében ugye nagyon sok olyan terület van, amely konkrétan, amelyet konkrétan érint majd ez a, ez a politika. Tehát azt hiszem, hogy itt különösebben nem kell aggódnunk. Tisztelt elnök úr, azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdésekre válaszoltam, és ezzel be is fejezném a hozzászólásomat. Köszönöm szépen. Akkor a következő előadást kezdjük meg a közös piaci rendről. Festheilen igazgató úr az előadó. Azt kérem, hogy 10 percben beszéljen, és azután egy percet engedek majd csak a kérdésekre fejenként. Kevesebb kérdése lesz mód, de mégis nagyon jó alkalom ez a biztos meghallgatása előtt. Jó, hogy véleményt cserélünk. Biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes lesz, és ez jó felkészülés a meghallgatásra. Akkor Fesztájlen úr, hogyha készen van, akkor megadom önnek a szót. De már most mondom, hogy nagyobb fegyelmet fogok megkövetelni a továbbiakban. Köszönöm szépen, elnök úr! Megpróbálok gyorsan végigszaladni az előadásomon. Azzal szeretném kezdeni, hogy bemutassak néhány ábrát a piacok kontextusában és a versenyhelyzetünkkel kapcsolatban, amit a 30 év reform után elértünk. A kukorica és búza eh, adatai szerepelnek az ábrán, Egyesült Államok és az Európai Unió eredményei szinte teljesen konvergál, konvergálnak az árak, a mi búza áraink hasonlítanak a lágpiaci árakhoz, és ez fontos az állattartók számára is, akik hasonló áron jutnak hozzá a takarmányhoz, mint a versenytársak a világ egyéb részén. Látni kell azt is, hogy az Európai Unióban a gabona 65%-át még mindig tápnak, tehát állatok számára termelik. A következő a, a gabona export, és azt látják, hogy jelentős az export mennyiségünk, és éppen ezért a versenyképességünk is nyilvánvaló. Az összes export, export visszatérítés nélkül, tehát állami támogatás nélküli. Hasonló a kép a tejnél is. Ez a tej ár alakulása 2000 óta. Az alacsonyabb vonal a világpiaci ár, a tej ekvivalenssel kifejezve, a, a fenti zöld az európai ár, a kék pedig az a biztonsági háló, tehát az az ára, ami a, a vaj ára, és azt mutatja, hogy hol fogunk beavatkozni. A tejválság ebben az ágazatban igen alacsony árakat eredményezett, de 2009-ben a világpiaci ár, ha látják, sokkal alacsonyabb volt a miénknél. Tehát a beavatkozás az intervenció miatt, amelyet 2009-ben sikerült végrehajtani, azt eredményezte, hogy emelkedett a tejár, tehát hatékony volt a 2009-es árkezelésünk. A tejár kezd közelíteni a világpiaci árhoz, és ez a tavaly júliusi adat 737 euró per tonna, ami tulajdonképpen a korábbi árakhoz is mérve tisztességes. Jól működik tehát az árpiac. Ami a versenyhelyzettel kapcsolatos, az exportunk 11 százalék, a tejnél ide tartozik természetesen a sajtvaj, és az a fontos ebben, hogy a belső piaci egyensúly a tej esetében alapvetően az export teljesítményünktől függ el kell adjuk a tejet és a tejterméket a világpiacon ahhoz, hogy a belső piaci egyensúly megmaradjon. Ha nem, akkor csökkenteni kell a tejtermelésünket. Hasonló ábráim vannak a különböző húsfajtákra, marha hús 2010 óta netto exportőrökké váltunk a netto importőr pozícióból. A sert és hústermékek itt szintén versenyképesek vagyunk netto importőrként. A szárnyas hasonló a helyzet, netto exportőrök vagyunk, és a tojás ugyanez. A bor kereskedelmi mérlege abszolút pozitív, olívaolajnál is. Mi vagyunk a legnagyobb exportőre olívaolaj exportőr a világon. Azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy az elmúlt évek után, a reformok után sikerült versenyképes pozíciót, egy elég kényelmes pozíciót kialakítanunk, amely nagyon fontos a globalizálódó környezetben is. A határok nyitottak, és ahhoz, hogy életképes mezőgazdasági termelést tudjunk az Európai Unióban fenntartani, ahhoz úgy gondolom nagyon fontos a versenyképesség. Ha most száma vesszük a jelenlegi helyzetet, akkor versenyképesek vagyunk a legtöbb ágazatban. Mezőgazdasági termékeket importálunk is, jelentős importunk van, de exportálunk is. Ami a mezőgazdasági piacokon még megfigyelhető, a világpiacba való integrálódásunk miatt az az, hogy sokkal nagyobb a mi kitettségünk is. Ott, ahol amikor zárt piacunk volt, más volt a helyzet. A nyitott határokkal importáljuk a világpiacnak az e, ingadozásait is, de hozzá is járulunk a világpiacon némi stabilizálódáshoz. Ez is igaz. Vannak piaci e, zavarok is, a legutóbbi orosz embargó, voltak betegségek, járványok, és volt negatív vagy kihatású időjárás is. Említették már, ahogy jövőre a tejkvóta fut ki, 17-ben a cukorkvóta, várhatóan nem lesznek nagy sokkok, megrázkódtatások a kvóta megszűnése miatt. A A közös piaci rendtartással kapcsolatban pedig hadd mondjam el, hogy eh, ahogy, ahogy mondták önök is, az a legfontosabb, hogy biztonsági hálót adunk ezzel. Stabilabb, stabilizálódott a jogi helyzet is a válságok idejére vonatkozóan is. mint egy 400 milliós eh, ártartalékunk van. A második fontos erőfeszítés pedig, amelyet az egységes piaci rendtartással elértünk, az az, hogy az együttműködés és a tárgyaló erő növekedett. Konszolidálódott az ágazatoknak a helyzete, ezért szeretnénk az együttműködést a gazdák között tovább erősíteni a mezőgazdasági szakmai szervezetek között, annak érdekében, hogy biztosítható legyen, hogyha például ármegrázkodtatások vannak, akkor egyrészt a gazdák, a feldolgozóipar és, a kiskeresked- és másrészt a kiskereskedők helyzete is javuljon. Az élelmiszer, mezőgazdaság, olívaolaj, bor és marhahús számára külön rendszerek vannak, és konkrét rendszereink a külön rendszereink a mezőgazdasági piaci rendtartásban az iskolai ter és iskola, iskolai élelmiszer számára. Erre vonatkozó javaslatot megküldtük önöknek és a tanácsnak is, hogy amelyel jobb szinergiákat próbálunk elérni a tejrendszer, másrészt pedig a, az iskolai tejrendszer, másrészt pedig az iskolai élelmiszer, étkeztetési rendszerben. A marketing normák is fontosak minden mezőgazdasági termékre a piaci rendtartásban a szabályozók meghatározzák, hogy mi a bor, mi a különböző húsfajta, stb. Mi dolgoztuk ki ezeket a normákat az idők során a fogyasztói igényeknek megfelelően. Fontos elem például, amit meg fogunk beszélni, a származás, a címkézés. A, ez a kérés az Európai Parlament kérése volt. Természetesen korlátozott a költségvetésünk 2,5-2,7 millió, ami nagyon kevés a közvetlen kifizetések teréhez, amit az elődön mesett, mesélt, és mintegy 2,7 milliárdból ebből a, az élelmiszer programokra, és 1 milliárdot pedig a bor ágazatra költünk. Ha megengedik, akkor a legutóbbi orosz embargot hoznám fel példának az új jogi alapra a 219-es cikket. A bizottság ennek alapján sürgős intézkedéseket hozhat válság idején. Az orosz embargó pedig válságnak ítéltetett. Ezért a legérzékenyebb termékeket használtuk fel arra, hogy javítsuk a helyzetet az egyes nem tagok számára, a zöld és nem zöld aratási termékeket visszavontuk a piacról. A karitatív szervezetek számára ez a visszavonás ez nem volt érvényes, próbáltuk a, az összeomlást elkerülni. A az élelmiszer és mezőgazdaság terén úgy gondolom egy elértük a pénzügyi plafont, én így hívtam, amit le kellett aztán fel kellett adnunk, mert sok tagállam kimerítette, de most másik intézkedésen dolgozunk, ami sokkal célirányosabb, és ez az oroszországi export mennyiségekre vonatkozik. A tejágazatnál, amelyet az orosz embargó szintén érint, itt egy magántárolási rendszert vezetünk be bizonyos sajtfajták számára, de ezt be kellett zárjuk, mert olyan jelzések érkeztek, hogy bizonyos sajtfajtáknál az export teljesítményt, mondjuk így az export teljesítmény lehetőségeit meghaladó tevékenységek voltak. Be kellett ma zárnunk, és majd egy célirányosabb formában kell újra megnyissuk a közeljövőben. De a tejágazatban nem csak a sajt magántárolását, hanem a vaj tárolását is megszerveztük, és az, a vaj és a tejpor számára való intervenció lehetőségét kitoltuk. Másik szempont, talán látják, hogy ezek az új árrendelkezések beváltak, és további tapasztalatot gyűjtünk a végrehajtáshoz is. A következő szempont a piaci szervezetek és az ezzel kapcsolatos versenytörvények. A versenytörvény a mezőgazdaságra akkor vonatkozik, ha más rendelkezés nincsen. Derogációra van lehetőség a gazdák megállapodásában, például a szövetkezeteknél, stb. a tárolásnál. Ezek már régóta meglévő lehetőségek. A legutóbbi reformok keretében pedig bevezettünk egy jobb jogalapot a, a termelőszervezetek kollektív tárgyalására vonatkozóan bizonyos ágazatokban, a tejágazatban. Ez a 2009-es válság után jött létre, de hasonló jogalapban a marha, olívaolaj és az aratási termékekre. Az élelmiszer, zöldség és cukor számára külön szabályok vannak. Ezek külön szabályok vannak egyrészt az ágazat, másrészt pedig a, a magtermelők számára. A versenyügyi főigazgatósággal tárgyaltunk a kollektív tárgyalások lehetőségeiről, cikkekről, annak érdekében van, hogy a jogbiztonság nagyobb legyen, és jobban lehessen az alkalmazhatóság, a kollektív tárgyalások alkalmazhatóságát értelmezni. Az, hogy a szereplők e területen a 169-200 9-es cikkeket jobban tudják alkalmazni. És hogy a főigazgatóság is tudja, hogy mit kell tenni. Említettük már, hogy a termelők együttműködését is igyekeztünk javítani. Ehhez modellként, különösen az élelmiszer és zöldség terén a, működnek ugye a termelői szövetkezetek, és ennek a modelljére tulajdonképpen az összes ágazatra kivetítettük ezt külön jogalap szabályozza a sajt és sonka ellátást, a termelők kérésére és bizonyos feltételek és biztosítékok mellett. Tehát kérni kell külön a, ezeknek a kiváló minőségű sajtoknak és sonkáknak a szállítását. A tagállamok lehetőséget kaptak arra, hogy írásos szállítói szerződéseket adjanak, ez opció, van, aki alkalmazza, van, aki nem. Az ágazat függvénye ez, hogyha egy tagállam a kötelező szerződések modelljét követi, akkor megvannak azok az elemek, hogy még kell egy, minek kell egy ilyen szerződésben szerepelnie, annak érdekében, hogy az Európai Unióban ezek a szerződések harmonizált formában eh, legyenek használatosak. A másik dolog pedig a cukor megállapodás és a cukor eh, szerződések, ezek is életben vannak, eh, ugyan a versenytörvény alól derogációt kaptak, 2017-ig pedig a kvóták is életben maradnak. Összefoglalásként a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos kérdésekre térnék ki. Az együttdöntés kapcsán eh, ugye létezik eh, a, a jogalkotási eljárás, a szokásos jogalkotási ellátás eljárás. Én úgy gondolom, hogy ez határozza meg az apró részleteket akkor, amikor például a narancslé, vagy gyümölcslé, vagy lekvár definíciójáról beszélünk, ezek azok a részletek, amely politikai megállapodás tárgyát képezik, és az, alap törvény, az alapvető törvénybe kerülnek be. A bizottság feladata, hogy ezt adaptálja, erre vonatkozóan javaslat van, és ekkor lép életbe a normál jogalkotási eljárás, amely meghatározza, hogy a technikai, hogy melyek azok a pontok, amelyeket meg kell változtatni. Nagyjából egy-két év ez a normál jogalkotási eljárás. Szeretném megkérni a, biztos, a bizottságot és a szakbizottsági elnököt, hogyha bíznak eh, a bizottságban, és apróbb részletről van szó, akkor hagyják el eh, rá a bizottságra, hiszen rendkívüli idő, rendkívül időigényes eh, folyamat ez. Az utolsó dolog pedig a Lisszaboni szerződés alapján át kell a bizottság összes végrehajtási aktusát, és ezeket felhatalmazáson alapuló és, és végrehajtási jogszabályokká kell, vagy aktusokká kell átalakítanunk. egy 40, 200, bocsánat, egy 40 ilyen aktus van. Igen, intenzív tárgyalásokat folytatunk a tagállamokkal, érintettekkel és a parlamenti képviselőkkel is, akik mindig ott vannak a felhatalmazáson alakuló jogi aktus munkacsoportokban. Tehát valóban szeretnénk a lehetőséget megragadni arra, hogy újra fogalmazzuk mind a 200 jogi aktust, kevesebb, mint 40-re, és ezzel egyszerűbbé is tegyük őket. Köszönöm szépen a figyelmüket, és ha kérdésük van, akkor örülök, ha kapok lehetőséget a válaszra. Köszönöm szépen. Kilencen kértek szót. Az első hozzászóló két percet, az előbb két perc volt, most egy perc jut mindenkinek, nagyon sajnálom, de Inkább mindenki szóljon csak egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, egy nagyon ellentmondásos szövegről van szó, a közös piaci rendtartás szövegéről, és ugye itt van az orosz embargó kérdése. Látjuk, hogy a bizottság képe, képes arra, hogy reagáljon, hogy lépéseket tegyen, és ez az, ami némi rugalmasságot biztosít a szöveg számára. Azonban egy nagy piac nagy válságával kell számolnunk, és be kell, hogy valljam, hogy a tej piac kapcsán súlyos aggodalmaim vannak, hiszen megnéz, ha megnézzük, hogy hogyan is alakulnak a termelések más nagy gazdaságokban, akkor azt látjuk, hogy két ban emelkedik a, a termelés az Egyesült Államokban, nálunk is, és ami a világpiaci, világpiacot áll, illeti, mintegy 15%-os emelkedést látunk évente. Nos, nem tudom, hogy a fogyasztás fényében az árak fenntarthatóak-e, maradnak-e ilyen szinten, a jelenlegi eszközeink pedig nem tudom, hogy megfelelőek-e arra, hogy egy ekkora válságot kezelni tudjunk. Nagyon sok esetben ugye már számoltunk a kóta végével, én személy szerint azonban aggódom a jövőbeli termelés miatt. A kérdésem pedig az, hogy a szöveg mit eredményez a nemzetek, nemzeti jogszabályok számára, tehát ez hogyan nyilvánul meg a nemzeti jogszabályokban, illetve ami aggodalommal tölt el, az az, hogy Tiszteletben kell ugye tartanunk a politikai megállapodást, gondolok itt mondjuk a bor kérdésére, ugye ez egy nehéz szülés, nagyon rossz példa, és nagyon remélem, hogy a többi delegált aktus nem ugyanígy fog elsülni. Köszönöm. Pan poseł, pani poseł Ribeiro, jedna minuta, powtarzam, jedna minuta. Ribeiro asszony, egy perc. Valóban azt mondták, hogy nem lesznek sokkok a kvóták kivonása után. Az egységes piacról beszélnek, de itt a bizottság van a hegyvidékeken és a perifériás területeken nehézségek lesznek. Az Azori szigetekről jövök, ott természetes körülmények között értékes tejet állítanak elő, minőségi tejet, és hát nem lehet diversifikálni egy olyan vidéken, ahonnan én érkezem az egységnyi költségek pedig ötször olyan magasak, még a hegyvidéken is magasak. Hogy mondhat olyat, hogy a kvóta kifutásával nem jelentkeznek különösebb hatások ezeken a területeken? A mezőgazdasági szakbizottságban és a idegfejlesztési szakbizottságban, hát tényleg azt várnánk, hogy a piacot kézben tartsák. Erre szükség van szabályozva. Nikolson úr. Nikolson úr. Tényleg röviden, rövid leszek, elnök úr. Nagyon érdekes volt. Európa igencsak versenyképes állította az imént. Az én területemben viszont a szarvasmarha tenyésztők nagyon komoly veszteségeket szenvedtek az elmúlt 12 hónapban Biztos, hogy a szarvasmarat tenyésztés nem versenyképes. Hogyha ö, Európa folytatja ezt az útat, akkor ez ö, nem bizonyos termelések nem maradnak meg sem Írországban, sem Franciaországban. Ez a helyzet. Most egy kérdést szeretnék feltenni. Ön is úgy gondolja, hogy reális ez a ez az intervenciós ár, amit alkalmaznak a tejtermékekre, vagy ez csak a mostani helyzetnek köszönhető bizakodó egyébként, hogy ne, nem túlságosan nem túlságosan pozitívan látja a helyzetet, és tényleg ennél aztán rosszabb lesz ez még. Sebastia kolléga. Köszönöm szépen. láttam az ábrákat, és nagyon alaposan hallgattam. Valenciában, Valencia környékén citrusféléket termesztenek nagy mennyiségben, és hát ott pontosan látjuk, hogy hogyan csökkennek az árak az elmúlt tíz évben. Egy narancs kevesebbe kerül, mint tíz évvel ezelőtt, és aztán még egy ilyen orosz embargóféle frusztrációs hozzájön ehhez itt intézkedéseket kell hoznunk, bizonyos területeken ezt meg is tettük. Oroszországban sokat fogyasztanak azokból a termékekből, amiket mi állítunk elő, komoly exportok volt, és amit ön mondott, az másképp hangzik a mezőgazdasági területen dolgozóknál. Köszönöm szépen, Akilada asszony. Köszönöm szépen. Hmm, megragadom ezt a kiváló alkalmat, hogy az Agri főigazgatóság képviselőjét üdvözöljem. Szeretnék is feltenni egy kérdést mindjárt. Az az érzésem, hogy eh, hát nem haladtunk eh, túl sokat azt hiszem a versenyképesség egy döntő kérdés, és úgy vélem, hogy megoldást kell találnunk. Láthattuk az ábrákat, amiket bemutattak, és ezek azt tükrözik, hogy javul a helyzet, de tényleg javul a helyzet? Hiszen azt látjuk, hogy a gazdáknak rosszabb a soruk, mint régebben nehezebben boldogulnak. A közvetlen kifizetések 2%-át fel lehet használni ezekre a célokra, de ez tényleg javítja a megtérülést a mezőgazdaságban? Azt hiszem, nem sokat haladtunk az elmúlt időszakban. A gazdák legalábbis nem élnek jobban, bármilyen képet adhatnak. Hallottunk példákat, de megemlíthetnénk az olívaolajat is. 40 százalék. A nyereség a közvetlen kifizetés 40%-ban a közvetlen kifizetésekből származik, tehát rá vannak utalva erre az emberek. Köszönöm szépen. Azt kérem önöktől, hogy, hogy röviden szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A a világpiaci konkurenciáról volt szó, volt egy ilyen eh, kérdés, de remélem, hogy valóban a valóságot mutat ez a kérdés. Attól tartok azonban, hogy nem, ugye eh, a szociális politikai, szociálpolitikai elsőbséget vagy politikát is meg kell itt eh, gondolni. A piac központú szervezeteknél gondolni kell arra is, hogy vannak családi vállalkozások. Nem szabad, hogy a, a multinacionálisok uralkodjanak el ebben az ágazatban is, hogy visszaéljenek a válsággal a különböző területeken. Nagyon sajnálom, hogyha ilyesmi előfordul minden ágazatnak a sertéstermeléstől, vagy egészen a, a búzatermelésig világosan kell látni a helyzetet. Köszönöm, Köszönöm szépen, Moi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A kap források igazából a gazdák érdekeit kell, hogy szolgálják, és nem csak vészhelyzetben szabadna ezt felhasználni, mondjuk embargó kiegyenlítésére, kompenzálására. Gondoskodhatnánk-e arról, hogy a gyümölcsöt, zöldséget oktatási vagy élelmezési programokra használjuk fel. Köszönöm szépen. A tényleg Nikolsonhoz csatlakozom, ami a tejpiacot illeti. Gyorsabban kéne interveniálni a tejpiacon, hogy eredményt érjünk el például a kvóta megszüntetése után a, vers, a versenyfőigazgatóság és az agri főigazgatóság hogyan működik együtt? Dziękuję pani poseł Petir. Pani poseł. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. E, ja bih imala upit koji postavljam od srpnja, od kad sam postala zastupnica. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék föltenni egy kérdést, amelyet már föltettem egyszer ez pedig az iskolai gyümölcs és tejprogramokhoz kapcsolódik. Az Európai Bizottságtól ígéretet kaptam arra vonatkozóan, hogy a bizottság nem fogja diszkriminálni a horvát tanulókat. Szeretném tudni, hogy, hogy mi a helyzet ebben a kérdésben, illetve valóban nem történik diszkrimináció. A Horvátország az Európai Unió tagállama már mint egy éve, és mégis a, mégis a horvát nyelven nem volt hozzáférhető az ezzel kapcsolatos dokumentum. Szeretném elnök úr, hogyha valamit tenne ebben a témában. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a Tudna rám figyelni a bizottság? Köszönöm. Nagyon érdekes volt az előadás, és úgy gondolom, hogy a cukor ágazat valóban a világpiacon versenyképes lehet. Ahogy elmondta, a különböző piaci rendtartási előírásokkal valóban sok mindent el lehet érni, a biztonsági háló ösztönzött együttműködés, ezzel tulajdonképpen a jövedelmük a gazdáknak növekedhet. 2010-ben befejeződött ez, de mégis van több olyan ország, amely továbbra is szeretné ezzel a rendszerrel valamit kezdeni. De kérdés, hogy továbbra is a bizottság a liberális, piacorientált felfogásra összpontosít-e? Panie dyrektorze, czas dla pana. Bardzo krótki. Parancsoljon röviden, kérjük a válaszokat. I try to be brief. Um, Megpróbálom rövidre fogni a válaszomat, ami a tej, tej kérdését illeti. Donten úr, bemutattam ugye, hogy nagyon magasak a tejárak, ez pedig eh, növeli a termelést nem csak az Európai Unióban, hanem világszerte. Ez pedig ugye egy természetes reakció a magas árakra. Természetesen egyetértek önnel, hogy csökkenhetnek, csökkenhetnek az árak, de hogy sikerül ezt ilyen mértékben csökkenteni, úgy, mint ahogy 2009-ben, hát ezt majd meglátjuk. Azt látjuk azonban, hogy a világpiac fölszívta ezt a többlettermelést, és ezért bizakodom, bizakodom, hogy nem kerülünk megint olyan helyzetbe, mint 2009-ben, amely, amely egy pénzügyi válság volt. Normális helyzetben azt hiszem, hogy egy viszonylag kiegyensúlyozott tejpiacsal számolhatunk. Ne felejtsük el azt sem, hogy a kvótarendszer végén természetesen vannak olyan tagállamok, amelyek a kvótán felül termelnek, vannak olyanok is azonban, amelyek a kóta alatt vannak, és nincs meg az a gazdasági hátterük, hogy növeljék a termelést. Miért kéne ezt tenniük a 2015 után, a kóták vége után? Ami pedig a különböző termelői szervezeteket illeti, egy jelentést készítettünk arról, hogy az első úgynevezett tejcsomag mit eredményezett a különböző tagállamokban. Termelői szervezetek jöttek létre az árak kialakítására. Ennek az eredményét ugye még nem látjuk. És egyetértünk azzal is, hogy csökkenteni kellene a számokat. Nos, igen, a borágazatban bizony időbe teltek a delegált aktusok, de bízom abban, hogy még van időnk, van időnk arra, hogy az új rendszer megfelelően bevezetésre kerüljön 2016-ban, és minden szereplő tudja, hogy mi a teendője a borágazatban. Ami pedig a perifériákat illeti, Liviera asszony, vannak olyan mechanizmusok, amelyek eh, különbözőképpen kezelik ezeket a területeket, és lehetőséget biztosítanak a támogatásra egyrészt, másrészt azonban meg kell győződnünk arról is, hogy eh, a verseny lehetőségeket nem gátoljuk a versenyképes termelők számára, ezért más intézkedésekre is utalnunk kell, például a területfejlesztésre. Itt is fontos a fenntarthatóság. Aztán ott van az intervenciós ár kérdése. Nicholson úr megemlítette a szarvasmarhát, illetve a tejtermékeket. Nos, azt gondolom, hogy az intervenciós árak növelésével óvatosnak kell lennünk, mintegy 30 éve dolgozom a mezőgazdaságban, és láttam, hogy mi, mit eredményez az, hogyha fölvásárlunk termény, termékeket, terményeket. Ugye ezek ott maradnak a piacon, de hát ezeknek egy, egyszer el kell kelniük, és néha fölmerül bennem a kérdés, hogy az ilyen ilyen uh, raktárak, az ilyen felhalmozódásokkal esetleg nem, nem nyújtjuk-e tovább a válságot. Tehát nem szabad a csökkentés után egyből emelni az intervenciós árakat. Ne felejtsük el, hogy ezt a politikát már kialakítottuk, csökkentettük az intervenciós árakat cserébe a kompenzációért, tehát kompenzációt biztosítottunk a gazdálkodóknak, és ez nagyon fontos jövedelem volt számukra. Tehát azt hiszem, hogy itt megvan a megfelelő egyensúly, sikerült a versenyképességet is növelni, ugyanakkor biztosítottuk a jövedelmeket. Tehát nagyon óvatosan járnék el azzal, hogy ezt a biztonsági hálót újra emeljük, hiszen ez intervenciós állományokat hozna létre, és talán a válságot is csak nyújtaná. Ami a citrusféléket illeti, ugye fölmerült a, kérdés, hogy mit eredményez az orosz embargó. Mi ez? Tehát megnéztük, hogy, hogy milyen lehetőségeink vannak a citrusfélék területén, gondolok itt a zöld szüretre például. Köszi asszony, az olívaolaj területére kérdezett rá, most nagyon jól tudjuk, hogy ebben az ágazatban nagy különbségek mutatkoznak a modern struktúrák és az úgynevezett hagyományos vagy régi módi struktúrák között, és hát ugye itt problémát látunk. A régi fák, illetve a szüretelési mód alacsonyabb minőséget eredményez, és ez ugye problémát jelent. Nincs más mód, csak az, hogy újra szervezzük ezt az ágazatot, és megpróbáljuk fenntartani versenyképes helyzetünket. Nos, Helyre asszonynak válaszolva, egyetértek, a családi vállalkozások sarokkövét adják politikánknak. Véleményem szerint nagyon jól választadunk az ő igényeikre, Fontos azonban az egyensúly, társadalmi, illetve gazdasági szempontból elfogadható modellt kell kialakítanunk. Tisztelt elnök úr, hogyha azt kívánja, hogy hagyjam abba, akkor abba hagyom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő pontunk következik a napi renden. Ha valaki úgy érzi, hogy nem kapott választ az ő kérdésére, akkor kérem jelezzék ezt a titkárságnak. Most pedig a vidékfejlesztési rendelet az, amiről beszélünk. Dumitru úr, a DG Agri főigazgatóság helyettes főigazgatója. Következik és utána megint csak egy perc marad hozzászólásonként. Kérem, ezt tartsák be. Azt hiszem, ott is kevesebb hozzászóló lesz, emiatt lerövidíthetjük a vitát. Egy kicsit csúszunk az idővel, de hát mm, igazából nem lepez meg. Úgy terveztük, hogy először a nagyon fontos témát fogjuk megvitatni, erre több időt szánunk. A közvetlen kifizetésekről van szó, ezek adják a vidékfejlesztés alapját is valahol. Az, ha most felkészült az előadásával, akkor kérem, kezdje meg. Parancsoljon. 10 perc. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt bizottsági tagok 10 perc alatt alapvető vonásairól szeretnék beszélni ennek a vidékfejlesztésnek 2014 és 2020-as időszakra nézve. Mindenek előtt röviden bemutatom a kihívásokat és lehetőségeket, amelyekkel foglalkoznunk kell az új időszakban. A élelmiszertermelés a legfontosabb a vidéken, de e, a biomassa energiatermelés is egyre inkább előtérbe kerül. Hogyha a mezőgazdasági potenciált fel akarjuk tartani a jövőben is, akkor természeti erőforrásokat jól kell tudni felhasználni, ezért szükség van a fenntartható fejlesztésre, mindenek előtt a talaj és a víz területén, de a gazdák a klímaváltozással is szembesülnek, ez is egy fontos követelmény, tehát csökkenteni kell a klímaváltozás hatásait. Aztán az élőhelyek, a biodiverzitás megőrzése is rendkívül fontos, ez sincs ingyen, és ezért kompenzálni kell a gazdákat, hogyha ezt a közjószágot előállítják. Azt fontos a kultúra és a kulturális értékek megőrzése szempontjából is a vidékfejlesztés. Ezt persze nem tehetjük meg, hogyha a gazdasági túlélőképességét vagy életképességét nem biztosítjuk ennek a az egész ágazatnak, meg kell nézni a társadalmi és gazdasági követel, következményeket is, ha csinálunk valamit. Hogyan foglalkozik a vidékfejlesztési politika ezekkel a kihívásokkal? Most a célok különböző szintjein nem tudok végig menni, de azért a hat prioritást szeretném bemutatni, amely az új periódusban jelentkezik. Az egyik nagyon fontos prioritás a egy sor intézkedésben jelentkeznek majd, és az első prioritás a tudástranszfer és az innováció. Itt látni kell azt, hogy a gazdáknak hozzá kell férniük az új gondolatokhoz, az új módszerekhez és az innovációhoz. Ezt tapasztalatcserével, oktatással tudjuk elérni, megfelelő tanácsadókat kell felkészíteni a feladat ellátására, kísérleti projekteket lehet indítani, illetőleg a gazdák hálózatait lehet kialakítani. A második prioritás minden nemű gazdaság, minden típusú gazdaság életképességének megőrzése. Ez fontos a fenntarthatóság szempontjából. Új technológiákra, diversifikációra van szükség, ez egyértelmű, de létre kell hozni azt a fajta gazdaságot, amely képes reagálni és a generációkat biztosítani kell a jövőben is a gazdálkodáshoz. A harmadik prioritás az élelmiszerlánc jobb integrációja, a kockázat értékelés, kockázatkezelés és az állategészségügy jobb meg kell nézni, hogy milyen árakat fizetnek a fogyasztók. Az együttműködést szeretnék biztosítani a helyi piacokon, és ezen a prioritáson belül szeretnénk megvédeni a gazdákat attól, hogy súlyos következményei legyenek a betegségeknek, például a klímahatásoknak, ezért megfelelő biztosításokat lehet kialakítani, vagy viszonosági alapulon működő szervezeteket létrehozni, illetve meg kell vizsgálni, hogyan tudjuk a jövedelmeket állandó szinten tartani. A következő terület az ökorendszerek, például a talaj és vízvédelem, és akik ismerik az intézkedéseinket az ökológiai mezőgazdasági területen, itt mindenképpen kötelezettségeket kell vállalnunk, például a kifizetések jogcímét hozzákötjük megfelelő öko előírásokhoz, Ezen prioritás alatt egyébként fizetéseket eszközölünk a mezőgazdasági területen abból a célból, hogy megőrizzék a természetes környezetet, a természeti a következő az erőforrás hatékonysága, az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság kialakítása öt különböző területre vonatkozik, ez a víz és energia, hatékony felhasználása, megújuló energia, a biogazdaság, a üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, ammónia kibocsátása, és a szén kibocsátás csökkentése. A hatodik, utolsó, de nem utolsó sorban a szociális integráció, a társadalmi integráció, a szegénység csökkentése a vidéki területeken az ilyen jellegű támogatás, az infrastruktúra kiállítás, a szolgáltatások rendelkezése bocsátása, infokommunikáció, például széles sávú hozzáférés, üzleti lehetőségek, illetőleg a vidéki területen az életminőség javítása. Itt a líder megközelítést is alkalmazok, amely időközben már 20 éves itt Európában, és egy igen hatékony eszköznek bizonyult, amikor a helyi fejlesztést kívánjuk elősegíteni minden egyes tagállamnak ki kell választania legalább négyet a hat prioritásból, amit felsoroltam az imént, és fel kell venni a programjába. Mennyi pénzünk van erre egyébként? Elmúlt évben az Európai Parlament az állam és kormányfőkkel megegyezett abban, hogy 95,6 milliárd eurót költenek a következő időszakban, ez jelenlegi árakon, és hogyha konstans árakból indulunk ki, akkor 85 milliárdot kell említenünk a 2011-es árakon, de ez nem a kizárólagos forrás, ezeket ezekhez jönnek a regionális és nemzeti hozzájárulások is, és bizonyos mi számítunk arra, hogy a magánkezdeményezettek is hozzá tudnak ez járulni. Ez egy társfinanszírozási eszköz, amit itt alkalmazunk, és a minden egyes tagállam esetében a boríték felosztása az tagországtól függ, az ottani hatóságok döntenek ebben az ügyben Szeretném még megemlíteni, hogy ezt az összeget, amit költségvetési fegyelemmel kell elkölteni. Itt arról van szó, hogy minden egyes tagállamnak nyilatkozatot kell tennie, be kell vallani egy összegről, vagy mert különben visszavonják a pénzt, a régió nem kapja meg a pénzt, hogyha nem tartják be az előírásokat, visszakerül az európai költségvetésembe. A, idén, a jelen periódusban egy N plusz nulla a szabályt alkalmazunk. Hogy érint ez meg bennünket? Tehát a tagállamoknak kell tudniuk választani, regionális programokat alkalmazhatnak, vagy egy általános nemzeti programot, és kombinálhatják is a kettőt. És bizonyos tagállamoknak, ha vannak regionális programjaik, akkor mm, megtehetik ezt fordítva is, és a, a nemzeti kereteket is ki lehet alakítani, ami azt jelenti, hogy a regionális programokra kivetítik azt az egységes rendszert. Pillanatnyilag 118 vidékfejlesztési programunk van. Ez egy növekedés az elmúlt időszakhoz képest. Vannak tagállamok, akik több programot indítanak, és voltak olyanok, akik regionális szintre mennek a programjaikkal. Hogy akarjuk elérni a céljainkat, amiket eddig bemutattam az intézkedéseket nem tudom teljes egészében bemutatni, de a tagállamoknak mindenképpen egy elemzést kell végezniük, hogy megállapítsák, hol vannak veszélyek, fenyegetések és esélyek, és utána a prioritásokat ki kell alakítani, meghatározni a célokat, és megfelelő pénz, le kell hívniuk a pénzeket, és utána szétosztani 19 intézkedésről szoktunk beszélni a rendeleten belül, három kategóriában beruházásokról beszélünk, például emberi erőforrásokba, a termőföld gazdálkodás és az együttműködés. Helyi szinten tudnak az emberek együttműködni, például a líderen keresztül, vagy más kooperációs formákon keresztül. A főigazgató már elmondta, hogy szoros, egy, szorosabb együttműködés alakult ki más alapokkal, partnerségi megállapodásokat kötünk, a bizottság szintjén, utána pedig alsóbb szinten fejlesztik ki a programokat. Monitoringra és értékelésre is szükség, meg kell nézni, hogy elértük-e a céljainkat. Ezért ezt az ellenőrzést 2017-2019 között csináljuk, 19 között csináljuk meg. Én azt gondolom, hogy a jogi környezetet a tanács, a bizottság és a parlament együtt teremtette meg a tagállamok, együttműködnek a gazdákkal, a helyi érintettekkel, a helyi hatóságokkal, például az önkormányzatokkal, és ezzel a dolognak nincs még vége, és van egy monitoring bizottságunk is, ahol ugyanezek az érintettek részt vesznek. Köszönöm szépen a figyelmüket, és szívesen fogadom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. egyre könnyebb és egyre színesebb az előadás, úgyhogy ez a része az előadásnak már szinte művészi. Egy percet adok mindenkinek, Dantan. Merci, Monsieur le Président. Ma question sera très... Köszönöm szépen, nagyon egyszerű a kérdésem. 2014-es esztendő végénél járunk lassan hány regionális programot kaptak meg a 118-ból? Ez az első kérdésem, a második pedig tudomásom van arról, hogy milyen válaszokat adott a nemzeti hatóságoknak, és az az érzésem, hogy amit nem sikerült megvalósítani a rendeletben, azt a megvalósításban próbálják megvalósítani, tehát itt további kényszerek, merülnek fel, gondolok itt például a környezetvédelmi kitételekre, és azt hiszem, hogy ez messze eltávolodik attól, amelyről a politikai megállapodás megszületett. Hogyha a megvalósítás területén ezt az eltérést látjuk, akkor a politikai ö, szerződés kapcsán bizony másképp fogunk eljelni. Tehát, hogyha volt itt bizalom ö, kettőnk között, akkor ezt a bizalmat meg kell őrizni. úr következik. Járul egy percen. Köszönöm szépen. Egy megállapítás és egy kérdés. A megállapítás, hogy jó, hogy mezőgazdaságpolitikai szempontokból alakítják a mezőgazdaságpolitikát, nem más területek alapján hiszen ez végül is az európai mezőgazdaságpolitika. Másrészt pedig eh, sok mindent egy kalap alá hozott, ami elvileg jó, a kérdés azonban az, hogy ki fog a bürokrácia leépítésével foglalkozni, hiszen vannak már e tekintetben jó e, tapasztalatok. Nem lehet például a, a jól működő ellenőrzési rendszert e, kidobni. Tehát van-e valaki, aki azt mondja, hogy megvannak a kritériumok, és azt is nézik, hogy a bürokrácia az alapok egyeztetésével nehogy növekedjen. Az utolsó kérdés pedig, ez számomra meggyőző volt az, ahogy elmondta, hogy a, a környezeti programokhoz, a vidéki területekhez tartozik a zöldítés. Ezeket a szempontokat be tudja tehát fogadni ön is. Köszönöm szépen. Pöti úr egy percben pitanje e, hrvatska je dostavila svoj program ruralnog razvoja a europska komisija je tražila određene e, dorade i e, dorađeni taj program je dostavljen europskoj komisiji ljetos. zanima me da li smo za ovu godinu bespovratno izgubili sredstva iz ruralnog razvoja odnosno da li će ove godine europska komisija E, dati ocjenu tog programa ruralnog razvoja za hrvatsku i kad će biti dostupna sredstva za korištenje? hvala lijepo. Szeretnénk tudni, hogy ezeket az eszközöket mikor kaphatjuk meg, illetve megkaphatjuk-e. Eh, Köszönöm. Na, konkrét kérdésem van a vidékfejlesztéssel kapcsolatban. Elsősorban arról van szó, hogy támogassuk a vidéki területeken élőket, hiszen óriási problémával szembesülünk az, hogy a fiatalok érdeklődését a mezőgazdaság iránt felkeltsük. Vannak erre vonatkozó intézkedések. Illetve vannak-e újak, mert a régiek nem váltak be. Én Andalúziából jövök, a mezőgazdaságot továbbra is nagyon fontos. A termelés és a feldolgozás de nagyon nehéz volt a fiatal gazdák számára a támogatásokat kihasználni. Ez volt az én konkrét kérdésem. A vízgazdálkodás is ide tartozna. Megint asszony. Te kérdésem, hány terve, tervet indítottak el a tagállamokban, és mikorra zárják le a folyamatot, hiszen óriási feladat az, hogy lássuk, hogy minden országban a tervek megvalósulnak. Köszönöm szépen a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni. Erről is egy, ez a folyamatban van ez a dolog, a programokat megkapjuk, és eddig 112-t kaptunk meg a 118 programból, és várhatóan megjön a következő hetekben a hátralévő néhány darab is. A jóváhagyásokkal kapcsolatban eddig még nem sikerült egyet sem jóváhagyni, mert a legtöbbet nyáron kaptuk meg, és mint önök is tudják, először a partnerségi megállapodást kell jóváhagyni. A bizottság eddig 16 partnerségi megállapodást fogadott el 28-ból. Mint tudják, elemeznünk kell, hogy melyek azok a programok, amelyek működhetnek. Ez egy nagyon részletes munkát igénylő folyamat, és akkor majd a válaszoktól függően, hogyha megfelelő válaszokat kapunk, hogyha kérd, választ kapunk a felvetett kérdésekre, akkor tudunk a, az elfogadási folyamatra gyorsan áttérni, és akkor elfogadjuk a programot. Ami pedig azt illeti, hogy a végrehajtás megfelelő legyen, hát nyilvánvalóan a jogszabályi előírásoknak meg kell felelni, és a, a célkitűzések meghatározása nagyon fontos, meg kell határozni a, cél, a, a célokat, de ez nem a jogszabályban van benne. Ami az egyszerűsítéseket illeti, az adminisztratív terhek egyszerűsítését, most valóban vannak erre mutató elemek, A többi alappal próbálunk nyilvánvalóan az elemekről még tárgyalni, de ez a folyamat is attól függ, hogy mit akarnak majd a programokban javasolni a tagállamok. Megpróbáljuk ezeket a programokat olyan szerkezetben, struktúrában tartani, ami nem, lesz, nem bonyolítja túl a helyzetet. De aztán az, hogy mi az a szint, ami a programban lesz, és mi az, amit a végrehajtáshoz a tagállamok elindítanak, az is két különböző dolog. Természetesen együttműködünk a tagállamokkal, hogy mindkét oldalon lehessen egyen, egyszerűsíteni, hiszen egyébként a, a kedvezményezett, a végső kedvezményezett kerül megint nehéz helyzetbe. Horvátországgal kapcsolatos az együttműködés, úgy, mint más tagállamokkal is, kezdetben informális folyamat volt, és azután térünk át a hivatalos formális folyamatra. Úgy gondolom, hogy ezzel talán minden kérdésre, kivéve a fiatal gazda kérdésre válaszoltam, ha erre is megteszem a megpróbálok válaszolni. Sok olyan elem van, amivel elkerülhető az, ami korábban volt, hogy ne érdeklődjenek a mezőgazdaság iránt. Most magasabbak az arányok, több lehetőség van az első pillérrel való kombinálásra, és különböző egyéb tanácsod, vagy támogatás van, tanácsadás, képzés, és akkor ők is így pályázhatnak az intézkedésekben. Köszönöm. Przechodzimy do ostatniej prezentacji. Köszönöm szépen, és ezzel át is térünk az utolsó utolsó prezentáció, Rudolf meg Geller ad nekünk beszámolót a horizontális rendeletről, illetve szabályozásról 10 percben. Jest. Oh,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 Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A technikai problémákon átlépve el is kezdeném a horizontális uh, rendelet bemutatását. Ez a negyedik nagy szöveg, amelyet elfogadtunk a 2013-as kapreform kapcsán. Egy-két fóliát készítettem, annak érdekében, hogy rövidre tudjam fogni a prezentációmat. Vannak még ezen kívül fóliák, amelyek rendelkezésre állnak, ezek részletesebb információval szolgálnak. Például hol mit talál az ember ebben a szövegben. Ez az egész dosszié egy kicsit technikai jellegű, illetve bonyolultnak tűnik. Nézzük, mi is a szerepe ennek a horizontális rendeletnek. Nos, az a lényege, hogy a politikai prioritásokat megvalósítsa. Miről is van szó? Menedzsment, illetve a közös mezőgazdasági politika megvalósítása. Ezen kívül a politikai prioritásokat kívánja tükrözni, azokat, amelyek a mezőgazdasági kontextuson kívül jöttek létre. Három fő dosszéra szeretnék utalni. Az MFF döntések kapcsán születtek ezek 2013-ban. Az első a CPR, amely a vidékfejlesztés irányítására bizonyos kitételeket szab meg, és hatással van a horizontális rendeletre. Ott van a pénzügyi rendelet, a, tehát az Európai Költségvetés pénzügyi rendelete, valamint a többéves pénzügyi keret. Ezek mind hatással voltak tehát erre. Célkitűzéseink, három célkitűzést nevezhetünk meg, hatékonyabb megvalósítást és irányítást szeretnénk látni. A kap kapcsán egyszerűsíteni kívánjuk az eljárásokat, jobban kívánjuk védeni az Európai Uniós alapokat, ez ugye minden politikai instancia számára rendkívül fontos, és végül az Európai Uniós jogszabályokat kívánjuk konszolidálni. Ez azt jelenti, hogy jó pár szöveget össze kell, hogy fogjon ez a dosszié. Tehát az eddigi mezőgazdasági szabályozásokat. Nézzük, hogy melyek ezek az átfogó instrumentek, eszközök. Tehát itt vannak, itt láthatjuk őket, a pénzügyi és költségvetési irányításra vonatkozó anyag, ez a gazdálkodókkal kapcsolatos napi munkát meghatározza, illetve a kap pénzügyi hátterét is. Ide tartozik az ellenőrzési rendszer, illetve az irányítási rendszer, a tagállamokban, aztán a, a folyószámlák, illetve a számlák ellenőrzése, a büntetések, illetve a visszafizetések, a monitoring, az átláthatóság, illetve a tanácsadási rendszer, illetve más egyéb kérdések. A keresztmegfelelés is többek között. Beszéltünk már az IX-ről a Baszkó prezentációban, és ugyanez vonatkozik a kereszt megfelelésre, ezért erre csak felületesen fogok kitérni. Nézzük, hogy ki mit tesz ebben a kontextusban. Nos, azt hiszem, hogy ez az első és legfontosabb kérdés. Két fő szereplőt látunk a kap megvalósítása és irányítása területén, a tagállamok, a kifizetési ügynökségekkel, illetve az Európai Unió bizottsággal. El kell a kettőt határolni egymást, hogy lássuk ki mit tesz és miért felelős. Baloldalon láthatjuk a tagállamokat és a kivizető ügynökségeket. Ők konkrétan a gazdálkodókkal foglalkoznak. A gazdálkodók kérvényeket nyújtanak be, a kifizető ügynökségek pedig folyósítják az összegöket, a másik oldalon pedig ezeket a kiadásokat benyújtja benyújtják a kifizető ügynökségek a bizottságoknak, a bizottság ezt ellenőrzi, illetve ö, megtéríti a költségeket. Ezen kívül pénzügyi korrekciókra is sor kerül, abban az esetben, hogyha nem megfelelően jártak el. Elhangzott az is, hogy fontos hogy a két területet elkülönítsük egymástól, tehát lássuk, hogy ki miért felelős. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy a bizottságnak tanácsot kellene nyújtania a tagállamok számára arra vonatkozóan, hogy hogyan alkalmazzák a politikát. Ebből származik az egész folyamat bonyolultsága, összetettsége, közös irányításban dolgozunk, ez azt jelenti, hogy közösen együttműködünk, de mindenkinek megvannak a saját felelősségi területei. Nézzük a hatékonyabb megvalósítást, illetve irányítást. Egy-két szóban szólnék erről. A KAP pénzügyi irányítása alapvetően nem változott a horizontális rendeletben, azonban vannak olyan aspektusok, amelyekre mindenképpen ki szeretnék térni. Az első a pénzügyi ö, fegyelem, ez arra vonatkozik, hogy a éves pénzügyi keret által meghatározott plafonértékeket tiszteletben kell tartani, tehát, hogyha a költségvetés igény magasabb, mint a rendelkezésre álló összeg, akkor először is a pénzügyi fegyelem van érvényben, tehát ezt az eszközt most már minden évben használnunk kell, hogy így mobilizálható legyen a válságtartalék, ez újdonság. A válságtartalék mintegy 400 millió euró 2011-ben ennyi volt, ez 433 milliót jelent a jelenleg. Ez a tartalék úgy működik, hogy a közvetlen kifizetési költségvetésekből történik az átvonás, a válság tartalékot használhatjuk, hogyha nincs erre szükség, akkor visszafizetik ezt az összeget a következő költségvetési évben. Mi is ennek az egész rendszernek a lényege, az előnye? Senki nem tudhatja, hogy egy adott esztendőben válsággal állunk el szembe, avagy sem. Hogyha nem, nincs válság egy adott évben, akkor ugye a 433 milliót elveszítenénk, azonban ebben az új rendszerben a következő költségvetési évben ezt folyósíthatják a gazdálkodóknak, és így ez a pénz nem el. Aztán nézzük a válságtartalék alkalmazása, a erre vonatkozó szabályokat megtaláljuk a közös piaci rendtartásban. Harmadik megjegyzésként röviden utalnék a vidékfejlesztésre. Itt jó pár területet látunk. Az előfinanszírozás 7%-ról 3%-ra csökkent, még az MFF keretében született meg ez a döntés. Az időközi kifizetések mintegy 95%-ra rúghatnak, a, illetve az N plusz 2 szabály N plusz 3 szabályá változott, ez pedig azt jelenti, hogy bizonyos költségvetési kötelezettségvállalások ugye plusz három év követi, eddig ez N plusz kettő volt. Lapozzunk, a megvalósítási kérdések következnek. Ugye már utaltam az IX-re, az Integrált Adminisztrációs és Ellenőrzési Rendszerre. Ez egy elengedhetetlen rendszer. A tagállami szinten kell ennek megvalósulnia, mintegy 7,8 millió közvetlen kifizetési kérvényt kapunk az LPS keretében, ez egy óriási adatbázis, a kivizető ügynökségek adatbázisa, és itt légi felvételekkel dolgoznak egyértelműen látszanak a különböző mezőgazdasági területek határai, hogy mely területek jogosultak és melyek nem. Ez a rendszer alapvetően nem változott. 2018-tól azonban lesz még egy plusz réteg ebben a rendszerben az ökológiai fókuszterületekkel. Aztán van a gazdálkodási tanácsadói rendszer, ez a rendszer már működött eddig is, azonban a hatásköre kibővült, kiegészítő intézkedésekkel. Gondolok itt a kötelező kötelező elemekre, illetve a növényvédőszerek használatára, a bizonyos igazgatás és adminisztratív szabályokra. Aztán Itt vannak opcionális elemek. Nézzük a harmadik pontot, az ellenőrzések, illetve a büntetések. Természetesen a kifizetések előtt ellenőrzéseket kell végezni. Az alapvető szabály benne van a horizontális rendeletben, részletes ez a leírás, meg kell felelni ezeknek a konkrét szabályoknak, illetve a delegált aktusoknak. Ugyanez vonatkozik a büntetésekre. Szeretnék itt utalni egy igen vitatott büntetésre, ez a zöldítési büntetés. Ezt azért említem meg, mert egy átmeneti aspektusa ez a kapreformnak. Az első két esztendőben a zöldítés kapcsán nem lesznek büntetések, csak a harmadik évtől kezdve szépen fokozatosan vezetjük be a büntetéseket egészen 25%-ig. Ha azt látjuk, hogy egy bizonyos rendszer nem megfelelően működik a tagállamban, egy adott tagállamban, akkor cselekvési tervet várunk ettől a tagállamtól, hogy orvosolja a problémát, hogyha ezt nem teszi meg a tagállam, akkor a bizonyos kifizetés, a kifizetés bizonyos részét felfüggesztheti a bizottság, illetve feltételekhez kötheti. Ez azt jelenti, hogy az ex post, tehát az utolagos eszközöket előzetes ex ante eszközökkel egészítjük ki. És végül a decentralizált alkalmazás, ez az utolsó pont, Gondolok itt Spanyolországra, Németországra, Belgiumra, az Egyesült Királyságra. Számukra nagyon fontos ez a záradék. Aztán az Európai Unió, Uniós alapok jobb védelme. Nos, ami a visszatérítéseket illeti, azt hiszem, hogy itt az eljárások egyszerűsítése területén előrelépés történt, Ezen kívül egy új rendszert vezettünk be, ez egy biztosítási modell. Itt a kap irányításának ellenőrzésért folyik, és így bizonyos szervezetek felállítására kerül sor, amelyek a bizottságnak, illetve a parlamentnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel, így meggyőződhetünk arról, hogy ezeket az alapokat megfelelően kezelik. Aztán a számlák ellenőrzése, tisztázása, illetve jóváhagyása, ez néha egy, egy nehézkes eljárás, sokszor volt összetett és nehézkes, most ezt megpróbáltuk egyszerűsíteni, és azt szeretnénk, hogy a két éven belül döntés születne, illetve net pénzügyi, nettó pénzügyi korrekciókra is sor kerülne, és ez benne lenne a szabályozásba, és tovább, tovább, a továbbiakban a delegált aktusokban is megjelenne. Ezen kívül van egy közös monitoring és értékelési keret, amely mutatja, hogy megfelelően működötte az adott politika, avagy sem, és hogyha nem, akkor miért nem. Nem szeretnék itt most részletekbe bocsátkozni bizonyos mutatókat határoztunk meg, amelyek, amelyeket az értékelés során felhasználunk majd. A bizottság 2018 előtt egy jelentést fog készíteni, majd négy évente ilyen jelentés készül, és így egy átfogóbb politikai eszmecseré, szakpolitikai eszmecserére kerülhet sor. És végül még egy, még egy vitatott aspektus, az átláthatóság, kérdése. Bizonyára önök is emlékeznek a bírósági döntésre, amely adatvédelmi, adat, adatvédelem kapcsán ö, hozott döntést. Ö, a kedvezményezett nevét most közzé lehet tenni, illetve a pénzügyi eszközöket is. Ez azt jelenti, hogy sokkal jobban lehet majd látni, hogy miért történt kifizetés, milyen célból. Az új szabályokat követően az első közétételre 2014 májusában kerül sor, mondja az előadó. Természetesen ez egy gyors áttekintés volt, de talán így láthatják, hogy melyek a bizottság alapvető elképzelései, annak érdekében, hogy egyszerűbbé és hatékonyabbá váljon a kap. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy kicsit meg is hallottuk a rendelkezésre álló időt, de csak egy hozzászólási kérelem van, Génisz asszony. Mollasszony is jelentkezett. Igen, köszönöm szépen az előadást. Nagyon sokat segít, hiszen emlékeztet a részletekre, amiről megállapodtunk, különösen a greening a zöldítéssel kapcsolatban. Szeretnék további információt. Azt mondta, hogy 2018-20 között egy új szintet kap a rendszer, amivel kezelhető, kezelik majd a zöldítés. Az azt jelenti, hogy a jelenlegi nem tudja kvázi távirányításban működtetni, és hogyha azt tesszük, akkor az első két évben a gazdaságok szintjén lehet csak elérni. A zöldítési te, büntetések pedig 2017-től lesznek hatályosak. Nem tudom, ezt kérem tisztázza, sokat segítene. Köszönöm. Molyasszony? Köszönöm szépen, elnök úr. A következőre szeretnék rámutatni. Olaszországban a, az európai forrásokat a vidékfejlesztésben gyakran csalásra használják. Az ellenőrök és a kedvezményezettek közötti megállapodás alapján. Tehát egyfajta politikai klientúrát szolgálnak ki vele, hogy próbálják, mit akarnak tenni azért, hogy ennek véget vessenek. Ez néhány éve figyelhető meg. Köszönöm. Jár úr még. Igen, szeretnék eh, meg Guinness asszony kérdéséhez csatlakozni. Ez a büntetések fizetése. A büntetés nagyon gyakran kockázattal is együtt jár, ugye egyre magasabbak a a büntetések tulajdonképpen a megállapított kárnál mindig magasabbak. A kérdés az pontosan az, hogy az első végrehajtási szakaszban lesz-e intenzív párbeszéd a tagállamokkal. Abból indulok ki, hogy persze vannak valóban csalási esetek, de nagyon sok olyan hiba van, amit nem tudatosan végeznek el, és fontos, hogy egyszerűen segíteni lehet, hogy ezeket a hibákat ne kövessék. Köszönöm szépen! másfél percre adom, mondjuk két perce a választ. Köszönöm, elnök úr. Ami a zöldítést illeti, ahhoz, hogy a gazdasági fókuszterületeket ellenőrizzük, ahhoz természetesen nagyon fontos, hogy a PIS-be egy új szintet javasoljunk. 2019-re javasoltuk ezt, nagyon sokat segített az előadójuk, 18-ra javasolta, tehát 18-ra a tagállamok kötelesek lesznek ezt a külön szintet bevenni a, az APS-be. Adminisztratív ellenőrzések addig lesznek, valószínűleg különösen az EFA 10%-os növekedésével, de 2018 után legkésőbb ezeket az ellenőrzéseket az lpi esek alapján lehet szélesebb és technikailag fejlettebb módon megvalósítani. A kérdés, amit Maja hogy kérdezett, az tulajdonképpen nagyon általános, és valóban konkrét eseteket, eljárásokat vizsgálunk meg. Tehát nekem nehéz most egy általános választ adni, de azt el tudom mondani, hogyha szabálytalan kiadásokra találunk, vagy a tagállamok részéről, vagy pedig provokált szabálytalanságok voltak a kedvezményezetek szintjén, akkor természetesen elindulunk, lépéseket teszünk, az OLAF nyomozást indít, és levonjuk ebből a pénzügyi következtetéseket. Olaszország már pénzügyi korrekcióra kényszerült a múltban, de nincs egyedül tulajdonképpen az összes törvénytelen kifizetést már tisztáztunk. Tehát, hogyha van arra lehetőség, hogy ezeket tisztálják, akkor valószínűleg erre ebben az időszakban sor kerül. A következő kérdés járúr kérdése volt. Nos, talán szeretném korrigálni. A számlák nem, a számláknak a, a tisztítása, vagy a számláknak a az elszámolása nem büntető eljárás, nem. Nagyon sok erőfeszítést teszünk azért, hogy megfelelően tegyük ezt, bár vannak olyan esetek, ahol semmi sem a tagállamok nincsenek abban a helyzetben, hogy világos legyen a számítás, egyszerűen a kockázatot fel kell általány alapról kiindulva mérnünk. Ezért használjuk ezt a 10%-os általányt. Ezt a számvező, a bíróság mellesleg teljes mértékben jóvá hagyta. Azzal, hogy a tagállamoknak lehetőséget adunk azzal, még 20 másodpercet kérek, hogy szisztematikusan, rendszeresen lehetőséget biztosítunk a tagállamoknak arra, hogy kiszámítsák a kockázatot egyénileg. Ez természetesen időigényes és munkaigényes, de mégiscsak megéri, és bízom abban, hogy sikerül majd e területen is előrébb jutnunk. Köszönöm, Meggiris asszony még röviden. Igen, a kérdésem egy részére nem tért ki, ami a, a zöldítési büntetések voltak. Köszönöm. Tudom, hogy már késő van, ne haragudjon. Igen, a büntetések nélkül a zöldítés elvileg önkéntes rendszer. Ezért úgy gondolom, hogy szükség van a büntetésekre, hogyha kötelező rendszer a zöldítés, de van egy olyan rendszer, amikor a gazdák számára nagyon bonyolódik a rendszer, ezért a jogalkotó úgy döntött, hogy nem alkalmazza az első két évben a büntetéseket, és aztán maximum 20%-os büntetése fog felmenni, ami végül is maximum 25%-os lesz a zöldítésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. A végéhez értünk ülésünknek, és eh, megpróbálom az egészet majd összefoglalni. Eh, persze nem lehet, mindenki megpróbálhatja, hogy eh, reflektáljon mindarra, amit hallottunk hogy nekünk az most a dolgunk, hogy találkozzunk a gazdákkal, az ő aggodalmaikat osztassuk el, természetesen az ő érdekeiket kell képviseljük, ezért választottak meg minket. Hallottam természetesen mindazt, amit a biztosok mondtak, de nem vagyok biztos abban, hogy jó vitapartnerünk lesz. E, az új biztos meg fog hallgatni minket. Biztos, hogy meg kell, hogy hallgassa, amit mondunk, de hát majd nekünk lakítani a helyzetről. Ezért ez a mai ülés bizonyos értelemben egyfajta emlékeztető vagy emlékezet frissítő ülés is volt. Köszönöm szépen Önöknek, és nézzék el, hogy ennyire figyeltem az időre, de talán Önöknek is ezért lehet, hogy önöknek néhány súlyos kritikát nem sikerült elmondani, de azt látjuk, hogy olyan problémákkal szemesülünk, amelyek megoldást követelnek. Reméljük azt, hogy az, a mezőgazdasági főigazgatóságra számíthatunk, még, de hát ez az ülés nyitott, nyílt volt, mint, és sok sikert hozott, mint sok más is, és reméljük, hogy a kap további reformját előre mozdíthatjuk. Ha hibák, hiányosságok vannak, arról beszélgetni, beszélnünk kell. A felelősségünket vállalni kell. Az időt persze nem fordíthatjuk vissza. Megkapták a koordinátorok ülésére vonatkozó tájékoztatást, a ma délelőtti ülés végén volt, ez, e, került erre az ülésre sor. Ha most ezzel kapcsolatban nincs más kérdés, akkor lezárom ezt a napi rendi pontot. A következő ülésre pedig október 6-án kerül sor. Már ezt nem tudom, mert van némi gond, de azért próbálják az október 6-a 7-ét bejegyezni, reméljük sikerül az Agri Szakbizottság. Ekkor ül össze. Örülök, hogy eljöttek és most is sikerült időben befejeznünk a munkát. Köszönöm. Szóval, bardzo dziękuję. Thank you. Thank you very much. It was very intense. It was very intense indeed. It was a long day.